Good morning, ladies and gentlemen. Um, Jó reggelt kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim! Egy-két megjegyzéssel, bejelentéssel kezdeném a mai napot. Um, there's a change in the First of all, apologies for this room. This is going Először is elnézést kérek, hogy ebbe a terembe kellett jönnünk. Nem tudom, hogy jobb vagy rosszabbnak érzéke, de valahogy nagyon távol ülünk egymástól, és lehet, hogy elég nehéz lesz ez a szavazáskor, de majd meglátjuk, hogy, hogy ez, ez hogy fog működni. A Az korlátott felelősségű társaságok, az egyszemélyes korlátott felelősségű társaságok témájában változás van, ez a 14. pont. Nem tudom, hogy mindenki hallja a tolmácsolást. Rendben van-e a tolmácsolás? Van gond vele? In German, there's a problem with the German interpretation. A német tolmácsolásra van némi gond? Működik? Na akkor jó, köszönöm szépen Evelyn. Tehát a ütemtervben beosztás, változás van. Az egyszemélyes korlátott felelősségű társaságok témája 14-es napi rendi pont. Ezt el fogjuk halasztani a következő ülésre, és egy és június 4-e a kompromisszumos módosítók benyújtásának új határideje. Ezen kívül van egy olyan javaslat is, hogy változtassuk meg az ötös napi rendi pont két tételét, ez a jogalkotási vizsgálat vagy felügyelet, meg fogjuk vizsgálni az online vitarendezési platformot először a közbeszerzés témáját, és ennek az az oka, hogy a bizottság az ülés első részén tud csak részt venni és hogyha lehetséges, akkor jó lenne, hogyha ODA-val kezdenénk. Röviden a, a, triológust, a triológus fejleményeit meghallgassuk? No, we'll start with the update on the ODR platform because the Commission needs to leave at Tehát kezdjük akkor a az ODIA jelentéssel, az ODIA platformmal, mert a bizottságnak utána el kell hagyni a termet, utána foglalkozunk a közbeszerzéssel, és azután foglalkozunk majd a trialógussal és az ezzel kapcsolatos fejleményekkel a szavazást megelőzően. Tehát akkor át is adom a szót a Spanu asszonynak. Örülök, hogy ismét itt van. Good morning, Mrs. Chair. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy meghívtak, és köszönöm azt is, hogy az ütemtervet illetően megértést tanúsítottak. Már a kollégáim természetesen maradnak majd, hogyha erre szükség lesz. Szeretném elmondani, hogy ezzel a platformmal kapcsolatban, az online vitarendezési platformmal kapcsolatban mi is a helyzet. Eddig eh, elég sok eredményt értünk el ennek a bizottságnak a segítségével, és szeretném elmondani mindenkinek, nagy örömmel, hogy megfelelően haladnak a dolgok. Ez azt jelenti, hogy a technikai fejlesztés folyamatban van. Itt az Európai Parlamentben március 3-án bemutattuk ezt a platformot nagy sikerrel, illetve feljegyeztük az ottani megjegyzéseket, különösen a fordítást illetően szeretném elmondani mindenkinek, hogy ezeket is figyelembe vettük a technikai fejlesztésnél. Ez a platform az alternatív vitarendezési irányelvre épül, ahogyan önök is tudják, ez egy csomag, ennek az irányelvnek három fő célkitűzése van. Az a célja, hogy az egész Európai Unióban a különböző partnerek, felek, üzleti vállalkozások mind hozzáférjenek ehhez az alternatív vitarendezéshez, bármilyen vitáról is legyen szó, amely az eladáshoz kapcsolódik, és kötelező érvényű kitételeket is tartalmaz, például pártatlanság, hatékonyság, átláthatóság, és így tovább, és ezen kívül tudatosítja az üzleti partnerekben ennek a lehetőségét, ennek a vitarendezési platformnak a, a használatának a lehetőségét. Az irányelv eltültetésének határideje 2015. július, tehát ebben az évben. Már rendeztünk egy, egy workshopot márciusban, hogy tájékoztassuk a tagállamokat, és az irányelv kitételeinek megfelelő tagállamok listája is összeállt. A 25 tagállam minisztereinek levelet küldtünk arról, hogy időben jelentést kell tenniük. A, ez a platform most áll kifejlesztés alatt, és szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ez az első alkalom, amikor a bizottság egy ilyen projektet menedzsel, egy olyan platformot, amely az egész Európai Uniót átkarolja. Ahogyan mondtam, a célja az online vitarendezés, a digitális egységes piac kiterjesztése, hiszen ez egy gyors és könnyű vitarendezési módszer, illetve az e-kereskedelem előmozdítója. A platform kialakításakor megvolt a konkrét jogalap, amely kimondja, hogy hol vannak a korlátaink, de emellett lehetővé teszi azt, hogy a platform megfelelően működjön. 2016. január elején lép ez majd életbe, akkor kezd el működni, megfelelően haladunk ebben az ütemtervben. Használati díj nélkül lehet majd hozzáférni ehhez a platformhoz az Európai Unió minden nyelvén. Ami pedig a platform kialakítását illeti, fejlesztését illeti, és itt van még egy fóliánk, van egy szakértői csoport, ADR-ODR szakértőket tartalmaz, az üzleti élet képviselőit, illetve a Business Europe képviselőit, ezen kívül pedig az Európai Fogyatékossági Fórum képviselőjét is. Ez nagyon fontos, hiszen Szeretnénk, hogy a fogyatékkal élők is hozzáférjenek ehhez a platformhoz. Szeretnénk köszönetet mondani az Info titkárságnak azért, hogy részt vehettünk ebben a csoportban. Természetesen ez nagyon-nagyon fontos. Ahhoz, hogy megfelelően működjön ez a platform, egy végrehajtási tervet készít a bizottság, ez egy jogi kötelezettség, illetve előfeltétele a platform működésének, 2015 második negyedében fogjuk ezt benyújtani, de mindenképpen a nyári szünet előtt. Novemberben teszteltük a platformot, 2014-ben több mint 120 érdekelt fél létvét, részvételével a nemzeti szakértők, üzleti partnerek, Európai Uniós kereskedők, üzleti testületek, KKV-k, esernyő szervezetek vettek ebben részt, pozitív volt a visszajelzés, illetve kaptunk technikai javaslatokat is, ezeket sikerült integrálni, és ez már benne volt abban az anyagban, amit március 3-án önöknek bemutattunk. És itt az utolsó fólia, a novemberi teszt alapján, ahogyan elmondtam, bizonyos javaslatokat beépítettünk a platform kialakításába. Most júniusban lesz új, egy, egy újabb kísérlet, egy újabb teszt, és nagyon reméljük, hogy akkor véglegesíthetjük a fennmaradó kérdéseket. Azt mondhatom, hogy az ütemtervnek megfelelően haladunk, és szívesen válaszolok bármilyen kérdésre. Köszönöm. Thank you very much. I guess... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy itt azért van egy kis zavar. Mert itt most a platformot nem ebben a szakbizottsági időszakban kellene bemutatni. Úgyhogy mi, én úgy értelmeztem, hogy ezt, ez egyébként nagyon érdekes prezentációt majd máskor később kellene megtenni. Ez nagyon hasznos egyébként, ez a naprakész bemutatása a helyzetnek, de az első ö, találkozónkon, amely nem egy rendes ö, szakbizottsági ülés volt, nem volt itt nagyon sok tag, tehát arra utalni nem igazán értik így a helyzetet ö, a platformmal kapcsolatban a parlamenti képviselőt, úgyhogy talán egy újabb érintett felek konzultációt kellene tartani. Kérem, hogy jelezzék, hogyha hozzá kívánnak szólni. Köszönöm szépen. Teljes mértékben egyetértek önnel. Nagyon sajnálatos az, hogy az első bemutatókor nagyon sokan nem voltunk ott, ugyanis ott nagyon jól bemutatták az ODEA platformot, a vezető és kiváló csoportja, Engem nagyon meglepett, és nagyon jó minőségűnek ítéltem ezt a munkát, és azt is, hogy milyen jól előkészítették ezt a prezentációt, és azt, hogy hogyan adták elő. Tehát kérem, Viki, esetleg szervezzük meg újra ezt a prezentációt valamikor szakbizottsági rendesülés alatt, ez nagyon jó lenne, mert sajnos kevesen tudtunk részt venni az eredeti prezentáción. Úgyhogy először is ezt szeretném elmondani. Köszönöm szépen, mert eh, nagyon nagy munka fekszik ebben. Tudom, hogy milyen nehéz egyébként ez a munka. Van két kérdésem is. Az egyik Louis Gresshez eh, szól, illetve hogy ő Máltában van. Ő eh, volt a mm, jelentéstevője ennek az anyagnak, de ő már nincs itt. Viszont, ha jól értelmezzük, akkor még mindig vannak olyan országok, amelyek nem neveztek ki hivatalos szervet, arra vonatkozólag, hogy kontaktpontot hozzanak létre az EDR-ok részére. Vannak egyébként olyan európai központok, fogyasztói központok, vagy más kormány által kijelölt szervezetek, amelyek felelősségteljesen kontaktpontként fe, jelentkezhetnek ebben a rendszerben. Nem tudom, hogy egyelőre hogyan fejlődik ez a helyzet, vannak-e újdonságok, sok ország van-e, amely még nem jelölt ki ilyen kontaktpontot, vagy csak kevés. Ezt szerettem volna megtudni. És aztán természetesen itt van a fordítás kérdése is. Én angolul láttam ezt, de ezzel kapcsolatban is szerettem volna feltenni a kérdést, hogy hogyan halad a fordítás. És végül remélem, hogy júniusban részt tudunk venni majd ezen a teszten, egyébként pedig csak gratulálni tudok az elvégzett munkához. Köszönöm. Would anybody else like... Esetleg más kérdéseket szeretne feltenni? Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, hogy az első prezentációnál nem lehettem jelen, és csak támogatni tudom azt, amit a kolléganő mondott, nevezetesen azt, hogy talán egy más időpontban ezt a prezentációt felvehetnénk a napirendre, annak érdekében minél többen jelen legyenek. Szeretnék gratulálni a bizottságnak a kialakított platformhoz, ez egy nagyon jó kezdeményezés, véleményem szerint, és lehetőséget tesz a részvételre a fogyatékossággal élő személyek számára is. Ugyanakkor szeretném kiemelni, hogy a bizottságnak tájékoztatnia kell minket, a bizottság bizottságnak tájékoztatást kell kapni a tagállamoktól, van-e erre valamiféle határidő? és van-e valamiféle elképzelésük, hogy mikor indul el ez a platform. Tehát a tájékoztatásra, értesítésre mi a tagállamok számára előírt határidő. Szeretnék tájékoztatni arról, hogy itt milyen párbeszédre került sor. Persze, nagyon sok tagállam érdekelt ebben, de ugye az első prezentációkor, ahogyan elmondtam, nem rendes szakítottsági ülés alatt történt a prezentáció és azt is elmondták nekem, hogy annak érdekében, hogy a parlamentben ezt be tudják mutatni, a platform kialakítóinak a platformmal kellett foglalkoznia, hogy azt, hogy úgymond készít tegye a demonstrációra, a bemutatásra. Tehát meg kellett állítani a konkrét munkát, de ugyanakkor a szakbizottságunk szeretné, hogy ezt még egyszer szakbizottsági időben is bemutassák. Vajon lehetséges-e ez vagy sem? Június végén lesz a következő konzultáció, lehet, hogy esetleg akkor lehetőség nyílik arra, hogy a parlamenti képviselők is bekapcsolódjanak a munkába, vagy pedig esetleg valamikor június vége felé le lehetne be lehetne fagyasztani megint a platform munkáját, hogy a parlamentbe ezt be tudják mutatni. Ezzel kapcsolatban szeretnék majd információt kérni, és talán most válaszolhatna a feltett kérdésekre is. Köszönöm szépen! Én ott voltam akkor, amikor a prezentáció megtörtént, és csak azt tudom megerősíteni, hogy valóban nagyon érdekes volt ez a bemutató. A fordítási kérdésen felül én úgy gondolom, hogy továbbra is nagyon nehéz a felhasználása ennek a platformnak. Az ADR-ral kapcsolatban lenne egy általános kérdésem is, amely az irányelvre vonatkozik. Ha jól értem, július 9-én kell majd, az az utolsó határidő a tagállamok számára, és hogyha jól értelmezem, akkor a tagállamoknak ezt időben át kell ültetnie majd a nemzeti jogba, de nem gondolom, hogy ez majd sikerülni is fog időben. Bánó asszony esetleg visszatérne válaszolni ezekre a kérdésekre? Igen, köszönöm szépen, nagyon örülünk annak, hogy tetszett a prezentáció, mert valóban tényleg nagyon jó csapatom van, és egyébként mindenki itt is van. Ők azok, akik nap mint nap az elmúlt másfél év során a platform sikerén dolgoztak. Az ODR kontaktpontokkal kapcsolatban Tuna asszonynak azt tudom válaszolni, hogy ezt nagyon közelről nyomon követjük. Az is igaz, hogy voltak notifikációk azóta, és voltak olyan európai vagy nemzeti fogyasztóvédelmi szervezetek, amelyeket kijelöltek időközben, de körülbelül a fele az országoknak még továbbra sem jelölt ki kontaktpontot. Ami a fordítást illeti, természetesen itt is a felvetett kérdéseket a teszt szakaszra vonatkozólag figyelembe vettük, és miután Luxemburgban van egy fordítóközpont, amely segít bennünket majd a legvégén, akkor, amikor a jogvita rendezésre kerül sor, hogy ő ezt tökéletesen mutasson, működjön, és most pedig az Európai Bizottság fordítószolgálata segít bennünket abban, hogy valóban a terminológia helyes legyen, mert ez nagy problémát jelenthet, mert így lehet a fordításokat is pontosabbá tenni. Tehát ennyit most a munkatechnikai részéről. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez legalább annyira aggaszt bennünket is, mint önöket. Még nagyon sok munka áll előttünk, sokat kell javítanunk a rendszerem. Ami a teszt szakaszt illeti, nagyon örülök a megjegyzéseknek. Valóban a teszt szakasz technikai okoknál fogva nagyon nagy munkát igényel, tehát mi azt javasoljuk, hogy novemberben engedélyezzék ezt a tesztrendszert, ez egy online négy napos tesztszakasz lenne. Elnézést, június javítja magát az előadó. Tehát eléggé bonyolult ez a tesztrendszer, és én azt javaslom, hogy miután ezt megtettük, és megkaptuk az érintett felek javaslatait a javításokkal kapcsolatban, az után talán óvatosabban tudnánk megközelíteni ezt a kérdést, és akkor talán majd a tesztrendszer után újra bemutathatjuk az egész rendszert, hiszen a struktúrált párbeszéd kapcsán tudjuk azt, hogy az IMCO-val milyen fontos az együttműködés, úgyhogy minden bizonyal meg fogjuk ezt tenni. Az EDR irányelvvel kapcsolatban ezt valóban közelről nyomon követjük a tagállamokkal és az érintett szakbizottságokkal együtt. Az is igaz, hogy nincsen meg minden információnk a nemzeti jogba való átültetéssel kapcsolatban, de azért időnk még mindig van, mi állandóan figyelmeztetjük őket, folyamatosan találkozunk, és természetesen a parlamenti felhívás megint csak további nyomásgyakorlási eszköz lehetnek. Köszönjük szépen! Még mielőtt tovább lépünk, köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy a parlament összes képviselőjét néha sajnálatos esetben megkeresik különböző jogvitás esetek rendezésének kérdésében. Úgyhogy ez biztos, hogy ezen cégek számára nagyon hasznos lenne ez a fajta online jogvitarendezési rendszer. Mi mindannyian azt szeretnénk, hogyha ez tényleg nagyon jól működő rendszerré válna, és a parlamenti képviselők alapvető érdeke az, hogy segítse önöket abban, hogy ez működjön mert ez bennünket is segíteni fog abban, hogy az általunk képviselt embereknek segítséget tudjunk nyújtani. És hogyha nem működik, akkor viszont mi fogjuk kapni az összes panaszlevelet, úgyhogy ezt nem szeretnénk, ez egyértelmű. Természetesen a négy napos teszt szakasz után tényleg nagyon hasznos lenne, hogyha ellátogatnának ebben a, ebbe a szakbizottságba, akkor, amikor a parlamenti képviselők is itt vannak, hogy ne csak a bizottság magyarázatait hallgassuk meg, hanem esetleg az érintett feleket is, talán egyfajta mm, párbeszédre lenne szükség mm, a szakasz után, és nézzük meg, hogy hogyan működik a rendszer. Hogyha önök azt szeretnék, hogyha azt mondjuk az embereknek, hogy ez nagyon jól működik, hogyha ismerjük a rendszert, akkor ezt meg is fogjuk tenni. Hogyha nekünk is kérdéseink vannak az egész rendszerrel kapcsolatban, akkor nem tudjuk azt helyesen képviselni, jól képviselni. Úgyhogy kérem, hogy a júniusi tesztszakasz után júliusban, vagy esetleg szeptemberben találkozzunk újra. Köszönöm szépen! Most pedig következik a közbeszerzés ez pedig a nemzeti jogba való átültetésre vonatkozik, ez Denis kérte itt ebben a szakbizottságban, és azért is tette ezt meg, hogy bizonyosát tegyük azt, hogy a kis és kisvállalkozások számára egyszerűbbé tegyük a rendszert, a közbeszerzési eljárásokon való részvételt. Ez egy nagyon fontos téma a mi szakbizottságunk számára, mindezt a jelenlegi közbeszerzési jogszabályok értelmében. Nagyon szeretnénk azt elérni, hogy egyszerűbb legyen a rendszer, főként a kis és középvállalkozások számára, és hogy minél hamarabb átültessék nemzeti jogba ezeket az intézkedéseket. Sisip Szoszka asszony, biztos, hogy nem jól ejtettem ki a nevét. Talán ön a bizottság részéről elmondhatná, hogy hogyan néz ki a helyzet, és kérdésekre is válaszolhatna. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy hogyan is áll az új közbeszerzési csomag átültetése, különös tekintettel a ma elvégzett munkára, az egységes közbeszerzési anyagra. Két komitológiai eljárás keretében dolgoztunk a tavalyi évben, az egyik az ESDP-vel foglalkozott, és háttérinformációként szeretném elmondani, hogy az ESDP az egy dokumentum, melynek célja, hogy a tanúsítványokat és a nyilatkozatokat felváltsa, amelyeket harmadik feleknek adnak ki, azzal a céllal, hogy bizonyítsák, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek a követelményeknek és a rájuk vonatkozó szabályoknak. Ahogyan önök is elmondták, ez egy óriási egyszerűsítési gyakorlat, melynek célja, hogy az administratív terheket enyhítse a gazdasági szereplők számára, illetve a szerződő felek számára. Szoros együttműködésben dolgoztunk a tagállamokkal, megpróbáltuk kialakítani az ESDB lehető legjobb formáját. Tavaly novemberben kezdtünk dolgozni ezen az anyagon, és a tagállamok javaslatait figyelembe véve most egy tárgyalási folyamatban vagyunk, a dokumentum lehető legjobb formáját próbáljuk kialakítani. Ebben az évben két ülésünk lesz, illetve volt, az egyik múlt héten, múlt héten hétfőn. Nagyon szeretnénk véglegesíteni mielőbb ezt a munkát. Ez azt jelenti, hogy a szolgálataink a nyár előtt szeretnék a végleges dokumentumot kialakítani, és az év során elfogadni, a bizottságnak ezt hivatalosan jóvá kell hagynia, remélhetőleg ez megtörténik még az év vége előtt. Ez azt jelenti, hogy az átültetési határidőt megelőzően megtörténik, ez egy jó pár hónappal előtte. Ami a megközelítést illeti, hadd mondjam el, hogy ez az első alkalom, amikor ilyen eszközt használunk a közbeszerzés témájában, ezért megpróbálunk egyensúlyt kialakítani a jogbiztonság, a biztonság, illetve a között, hogy az adminisztratív terheket csökkentsük. Ugye ez volt ennek az egész anyagnak az elsődleges célja. Nos, megnéztük, hogy mi lehet ebben a kérdésben a lehetséges kompromisszum. Egy olyan anyag, amely a gazdasági szereplőktől nyilatkozatokat kér, arra vonatkozóan, hogy a kiválasztási kritériumoknak eleget tesznek-e vagy sem, illetve uh, hogyan tudnak uh, fejlődni, előrelépni. Azonban azt látók, hogy uh, a közbeszerzési anyagokban eleget kell tenni a közbeszerzési kitételeknek, és tehát nem csak igen-nem kérdéseket tettünk föl, vagy teszünk föl, hiszen ez a szerződő hatóság számára korlátozott információt mutatna csak. Úgy gondoljuk, hogy, a, és ezt hagyják jóvá a tagállamok visszajelzése is, a megközelítésünk alapján remélhetőleg májusban elfogadásra kerül majd ez az anyag, és ahogyan elmondtam, 2015 vége előtt remélhetőleg erre ezt, jó, ezt jóvá is hagyják. Természetesen szívesen válaszolunk kérdéseikre, amennyiben vannak kérdések. Köszönöm. Négyen kértek szót, öten. Mr. Jovin, Mr. De Jong, Mrs. Sharonsova, and Mrs. Grappini. Tehát ők kértek szót. Okay. So um, let's go in, in that order. Ebben a sorrendben nézzük akkor. If we can't get questions answered in this session, we lehet, hogy plenárison kell majd a kérdéseket föltenni, hogyha most nem járunk a végére. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és köszönöm szépen a bizottságnak, hogy ilyen formában beszámolt az elmúlt másfél éves munkáról, hiszen 2014. januárjában került sor a szavazásra, és nagyon kemény munka áll a háttérben. Egyrészt szeretnénk könnyíteni a kisebb vállalkozások számára azt, hogy ehhez, a, ehhez az egész eljáráshoz, az elektronikus eljáráshoz hozzáférjenek. Szeretnék még egy-két dolg, dologra rákérdezni. Például, ami az átültetést illeti, hogyan viszonyulnak ehhez a tagállamok. Emlékszem a, a trialógusra, emlékszem arra, hogy a tanácsal harcoltunk, hiszen gazdasági szempontból lehető legkedvezőbb helyzetet próbálták megőrizni a legalacsonyabb ár mellett. Itt a parlamentben pedig azt mondtuk, hogy egy olyan üzenetet kell tolmácsolni, miszerint a legalacsonyabb ár nem mindig a legjobb választás, ezért egy, egy, egy jó keveréket kell kialakítani nézzük, hogy a tagállamok hogyan állnak ehhez, tehát kíváncsi vagyok, hogy, hogy ez hogyan működik jelenleg. Aztán van még egy ellentmondásos kérdés. Először különböző szabályok érvényesülnek, 15-18 szabályról beszélünk. Vannak nemzeti szabályok, illetve Európai Uniós szabályok. A munkához való jogot illetve a munkajogokat mindenképpen érvényesíteni kell, oda kell figyelni a szociális dömpingre, az alulfizetésre, hiszen emögött mind a legalacsonyabb ár elve áll. Itt is szeretném tudni, hogy a, a tagállamok hogyan vénekednek. Harmadik so, harmadsorban, ami a kiszerzést, vagy, kiszerződést vagy az alszerződéseket illeti, nem gondolom, hogy ez produktív lenne gazdasági szempontból. Előzetes információra van szükség, illetve nagyobb átláthatóságra és természetesen azt látjuk, hogy a tagállamoknak, illetve az üzleti vállalkozásoknak közölniük kell, hogy milyen munkálatokat adnak ki szerződésbe, de nagyon fontos, hogy az egész lánc során lássuk ezt teljesen tisztán, tehát itt is tudni szeretném, hogy a tagállamok hogyan vélekednek, vélekednek erről, ezek nagyon érzékeny kérdések, illetve nem szeretném folytatni a listát, de tisztelt elnök asszony, kollégám árnyékjelentéstevő volt, én pedig a jelentéstevő. A parlamenti végszavazás még nem jelenti a munka végét, hiszen a bizottság nagyon fontos szerepet tölt be az irányelv átültetése kapcsán, illetve Philip Juvin is beszélni fog még a, ennek a fejleményeiről. Van egy jó eszköztárunk, lehetőség szerint a lehető legjobb, de aztán meg kell nézni, hogy a hatóságok ezt hogyan használják. Itt ugye arról van szó, hogy hogyan uh, tudjuk megváltoztatni a mentalitást, hogyan lehet uh, produktívabb uh, piacot létrehozni, gazdaságilag kedvezőbb helyzetet. Hiszen azt látjuk, hogy uh, mindenképpen jó útra kell lépni ezekben a kérdésekben. Jó pár ehhez hasonló ülésre sor kerül, sort kellene keríteni. Nagyon fontos, hogy az irányelvet valóban átültessék, és ennek 2016. április 17-e előtt meg is kell történnie. Köszönöm. Thank you. I didn't quite catch a question. Köszönöm, nem igazán értettem ezt a kérdést. Majd a bizottság erre úgyis vissza fog térni, mert azt hiszem, hogy itt 2016 előtti átültetés előtt még erre rendszeresen sor fog kerülni. Köszönöm szépen! A kérdéseim és a válaszaim, megjegyzéseim a koncepciós irányelvre, illetve a, az irányelv végrehajtására vonatkozik. Tudjuk azt, hogy milyen nehéz volt ezt elérni a parlament, a tanács és a bizottság részéről egyaránt. Én azt hiszem, hogy miatt a parlamentben az egyszerűsítés mellett szálltunk síkre. síkra. Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy hogyan valósul meg az irányelv a tagállamokban, vajon a tagállamok kapcsolatba léptek-e önökkel azzal kapcsolatban, hogy nehézségeik voltak-e a megvalósítás során, és milyen típusú nehézségekről számoltak be, illetve milyen megoldást javasoltak önök erre. Az átültetés során hogyan néz ki a bevágyakoratok cseréje, a szakértői munka, tehát ezt is azt hiszem, hogy a transzpozíciós időszakban világosá kell tenni. Ami az információkat illeti, vannak-e egyes tagállamokban nehézségek az átültetés beütemezésével kapcsolatban. És végül tudatában vannak-e annak, hogy esetleg hosszú távon az egész folyamatot hogyan kívánják irányítani az egyes tagállamok, van-e párbeszéd az érintett felekkel, vagy inkább egyedül szeretnének dolgozni a tagállamok, ez mondjuk Franciaországban így fog kinézni, rendeletek folyamán, vagy rendeleteken keresztül fogjuk ezt megtenni. Ezt az alkotmány lét lehetővé teszi Franciaországba, hogy a parlament nélkül ezeket át lehessen ültetni a jogrendbe. Franciaországban még az úgymond régi rendszer, az ancien rezsim öröksége az, hogy ilyenfajta rendeletek révén lehet szabályokat alkotni. Aztán van itt a híres egységes dokumentum, amelyre Sikovszka asszony is utalt. A mi aggodalmunk az az, hogy tényleg egyszerű legyen a helyzet, akár kis, akár nagy gazdasági szereplőkről van szó. Tudjuk, hogy az egységes dokumentum a jelenlegi formájában úgy, ahogyan azt mi megkaptuk, nem kielégítő, mert nagyon komplex, nagyon bonyolult és nagyon megnehezíti, nehézkéssé teszi a munkát, sőt az egész jogszabály szelleme ellenében hat. Ezért én azt szeretném, hogy ez egyszerűbb legyen, és azt szeretném elérni, és ez nagyon fontos, hogy az egységes dokumentum ne másképpen alakuljon az egyes tagállamokba, ez egységes legyen, a legkisebb részletekbe terjedően. Tehát nagyon szeretném, hogyha ezt a gazdasági szereplők az egyik piacról a másikra áthaladva alkalmazni tudják, annak érdekében, hogy az administratív terhek csökkenjenek a gazdasági szereplők számára. Azt is szeretném, hogyha az egységes dokumentum kollektív dokumentumként jelentkezzen azon cégek számára, amelyek közösen indultak közbeszerzési eljárásokon, mert nem szeretnénk, hogyha a szerződésekben ez problémát jelentene, Fontos az, hogy a tagállamok kérhessenek igazolásokat, de ezt csak akkor lehet megtenni, hogyha a dokumentum valóban egységes. Ez is az egyszerűsítés mellé, mellett fontos. Ismerjük a parlament hatásköreit a végrehajtási jogi aktusokban. Itt nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, úgy gondoljuk, hogy az egységes dokumentum megváltoztathatná akár a jogszabály szellemiségét is, attól függően, hogy mi foglaltatik benne. Köszönöm. Most az összes kérdéseket, nagyon jó kérdéseket kaptunk egyébként, ezeket akár írásos formában is be lehetne nyújtani. Egyes kérdések nagyon részletes kérdések, nem tudom, hogy hallgat engem a bizottság. Hallgat engem a bizottság? nagyon fontos kérdéseket kaptak, nagyon részletes kérdéseket kaptak, elképzelhető, hogy írásbeli választ kellene majd ezekre adniuk. Denis Jon. Köszönöm szépen, Viki. Én úgy gondolom, hogy általános értelemben támogatom a jelentéstevőket, a jelentéstevők olyan arra irányuló kérdését, hogy rendszeres párbeszédet folytassunk, mert ez hatalmas munka volt, Tudjuk azt is, hogy a belső piaci terület mennyire bonyolult, és hogy ez legalább annyira fontos munka, mint maga a jogalkotási munka. Az, hogy hogyan értelmezik a jogszabályt, mert megfelelő értelmezés nélkül a jogszabálynak semmi értelme, nagyon gyenge marad. A közös európai, vagy egységes európai beszerzési dokumentummal kapcsolatban, ahogyan már hallhattuk, a magyarázatokban is. Az volt a lényeg, hogy minden egyes közbe, közbeszerzési kiírásban azonos feltételek érvényesüljenek, ez pedig hatalmas adminisztratív terhet jelent, hogyha ugyanazokat az információkat kell állandóan és állandóan kitölteni. Például mondjuk a csalás ellenes nyilatkozatok, tehát az ilyen típusú adatokra gondoltunk mi. A bizottság nem olyan régen kezdte meg munkáját, és azt mondták, hogy az egyik legfontosabb prioritás az adminisztratív terhek csökkentése lesz. Most pedig a tárgyalások során azt hallom, és egyébként nagyon részletes információim vannak, sokkal részletesebbek, mint amiket a bizottságtól kaptunk. Nos, ezeknek az alapján arra a következtetésre jutottam, hogy nagyon fontos az, hogy milyen formában dolgozunk, mik a fontos kérdések jelenleg a tárgyalások során. Az információim alapján a kiválasztási kritériumok, amelyek az egyfajta tenderre vagy kiírásra vonatkozik, nem alkalmazhatóak állandóan mindenféle más kiírásra is. Arról is szót kellene ejteni, hogy hogyan kívánjuk az információkat megkapni, vagy pedig a hatóságoknak kellene megszabni azt, hogy milyen típusú információkra van szükség. Akár honnan is nézzük a dolgot, talán a mm, kipipálásos módszer alkalmazható lenne, de az is felmerülhet, hogyha minden hatóság ezeket a, ezt a kitöltős vagy kipipálós módszert fogja alkalmazni, az elképzelhető, hogy hatékonyabb, mint hogyha újra és újra minden egyes tagállamban kitöltetik ugyanazokat a kérdéseket. Tehát azt szeretném látni, hogy hogyan néz ki ez a formanyomtatvány, és hogy megfelele annak a kritériumnak, hogy ez egy általános formanyomtatvány, egy olyan dokumentum, amelyet állandóan újra és újra fel lehet majd használni különböző közbeszerzési eljárási kiírásoknál. Okay. Sharon's Zova, Durand, Carpini. Durand, Carpini, és így tovább. There's four. Thank you. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, és köszönöm a bizottságnak is, hogy naprakész információkkal szolgál. Az én kérdésem egy kicsikét eltér az előző kérdésektől. Ugyanis én azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan néz ki a közbeszerzési eljárás kívülről, tehát a külső vetületei érnek, hogy néznek ki. Mert ugye egyrészt most itt a transzpozíciós időszakban vagyunk, új ö, elemeket vetettünk be, mint például a public-public együttműködés, de másrészt az Egyesült Államokkal is folyam, éppen tárgyalásokat folytatunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan néznek ki a közbeszerzési eljárási szabályok, és ez az egyik legfontosabb, vagy legvitatottabb kérdés, amelyet a partnereinkkel éppen tárgyalunk. Tehát ezzel kapcsolatos a kérdésem, hogy hogyan lehet az irányelv átültetését megfelelőképpen biztosítani, és ugyanakkor, hogy ennek milyen kihatása van a TTIP tárgyalásokra. Köszönöm szépen! Csak nagyon röviden, Szeretnék egy megjegyzéssel visszatérni Zsüven a kapcsolatban, a franciaországi jogátültetéssel kapcsolatban. Tényleg így van a helyzet, tehát ezért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a francia kormány rendeleti úton szabályoz az európai jogszabályok átültetése területén. És ez egy teljesen demokratikus, vagy illetve egy antidemokratikus helyzet, és a parlamentnek nincsen joga ahhoz, hogy egyáltalán vitát folytasson, és kimondja véleményét ezzel kapcsolatban. Tehát ott nagyon oda kell figyelni, itt vannak egyébként még témák, még további két téma, amelyel kapcsolatban a bizottság felhívással is, felhívást intézett Franciaországhoz, az irányelv követése, a jogértelmezés, illetve jogvita rendezéssel kapcsolatban, hiszen itt a francia kormány nem hajlandó ezt megtenni, már márciusban egyébként felhívtuk a figyelmüket erre, és aztán van egy másik probléma is, amely pedig arra vonatkozik, hogy egy ENSZ fogyatékosokra vonatkozó rendeletet nem ültet át a francia kormány a nemzeti jogrendbe. Ez két fontos, nagy probléma, erre Tarabella úr is utalt már. Én azt szeretném kérdezni, hogy hogyan néz ki a helyzet ebben a tekintetben, tehát az irányelv átültetését a többi állam megtette, és ha igen, akkor ez hogyan valósult meg, és hol valósult meg? Mrs. Grappini. Mulțumesc, doamna președintă. Cred că nu trebuie... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretném még hozzáfűzni, hogy ez az irányelv most már nagyon-nagyon számít a várakozásunkra. A KKV-knak a piachoz való hozzáférését, a közbeszerzési ajánlatokhoz való hozzáférését kell, hogy erősítse. Ugyanakkor én konzultáltam KKV-kkal, és ők azt mondták, hogy nekik nem ugyanazok eh, a hozzáférésük és lehetőségeik vannak a közbeszerzési eljárásokban való részvételre, mint a nagyvállalatoknak. Három kérdésem van. Meg fogja-e oldani a hozzáférés problémáját ez az új irányelv, vagy sem? különösen a különböző közbeszerzési eljárásokban beadott panaszoknak a kérdését. Hiszen nagyon sokszor a közbeszerzési eljárás lezáró döntés ellen panasz, vagy adott esetben bírósági kereset indul és aztán természetesen az egész eh, közbeszerzési eljárás eh, elhúzódik, és nagyon hosszú ideig tart. Az én országomban megkíséreltek bevezetni egyfajta bírságolási rendszert arra az esetre, hogyha eh, öncélú vagy alaptalan pereskedésre kerül sor az ilyen eljárások nyomán. Meg tudja nekem mondani, hogy az régi irányelvhez képest milyen javulást hoz ez az irányelv ezen a területen. Ezt nem igazán látom. És egyébként pedig milyen egyéb eszközökkel kívánja ez az irányelv segíteni a KKV-kat. A harmadik kérdésem pedig, hogyha a KKV-k csak alvállalkozóként vesznek részt a teljesítésben, akkor sokszor előfordul, hogy nem fizeti ki őket. Give the commission five minutes. We're then gonna... 5 percet adunk a bizottságnak, aztán majd szavazunk, és aztán a trialógusok kérdésére is visszatérünk. Még voltak kérdések. Köszönöm szépen. Két kérdésem van. Az első az elektronikus közbeszerzése vonatkozik. Bizonyos országokban ez nagyon jól működik. A kérdés az az, hogy a bizottság ezt ezt az e-közbeszerzést bizonyos területeken esetleg kötelezővé kívánja-e tenni, vagy ezzel kapcsolatban elgondolkodott-e. A második kérdésem a KKV-kre vonatkozik, és konkrétan az irányelvben lesznek-e olyan eszközök, amelyeknek a célja, hogy garantálja a KKV-k számára azt, hogy helyzetüket javítsák, nem csak a kiválasztási folyamat során, hanem alvállalkozóként is, nagyobb cégek alvállalkozójaként. András? He doesn't want the floor. You want the floor? No. Okay, just quickly, uh, Mr. De Jong, your question... Csak nagyon röviden. Az egységes dokumentummal kapcsolatban itt van nálam egy dokumentum, ezt a koordinátoroknak adtuk ki, esetleg ezt újra köröztethetjük. A meeting uh, dokumentek között, tehát uh, ott megtalálják. Elnézést, Viki, ez a régi dokumentum volt. Elnézést, én most a kompromisszumra utaltam. Ja, az tényleg nagyon hasznos lenne. Most azt szeretném kérni, hogy ezeknek a kérdéseknek a válaszait kérem írásban is küldjék majd meg a szakbizottságunk számára. Köszönöm szépen, hogyha van még öt percünk, akkor tudok válaszolni majdnem az összes kérdésre. Kezdjük az általános kérdéseket a transzpozícióval kapcsolatban, átültetéssel kapcsolatban. Köszönöm ezt a kérdést, mert ezzel kapcsolatban most többet el tudok mondani a bizottság munkájáról az utolsó egy évben. Az új csomagot meg kell érteni, és az új szabályok a tagállamokban meg kell valósuljanak, és ezeket alkalmazhatóvá kell tenni. Nagyon intenzív párbeszédet folytattunk a tagállamokkal, workshopokat indítottunk be márciusban, és szinte havonta találkozunk a tagokkal, és a problémákról, a transzpozíciós problémákról, kérdésekről nagyon mélyen párbeszédet folytatunk velük, ezek konkrét tagállami transzpozíciós problémákra vonatkoznak. Aztán egy platformot is létrehoztunk a bevált gyakorlatok cseréje céljából, a bizottság és a tagállamok részvételével, valamint bilaterális kapcsolatokat is kiépítettünk olyan tagállamokkal, amelyek a bizottság véleményét kérik ki a transpozíció kérdésében. Ami pedig a korábbi irányelveket illeti, nos hát minden lehetséges eszközt kialakítottunk annak érdekében, hogy a tagállamok megértsék jól az irányelv szellemiségét, és helyesen ültessék át, helyesen implementálják mindezt. A feedback a tagállamok részéről az egész folyamat szervezését tekintve elég pozitív. Nézzük most a problémákra vonatkozó kérdéseket. Persze vannak nagyon speciális kérdések, amelyeket mindig megkapunk. Általános értelemben vannak új területek, amelyekre nagyon sok kérdés érkezik. Ezek a kérdések vetik fel egyébként a legtöbb problémát, de nem igazán azzal kapcsolatban, hogy alapvetően problémásak lennének, inkább részletkérdésekről van szó. Például a módosítások, a PP együttműködés, a stratégiai közbeszerzés, és mindez azt is előirányozza, hogy később, amennyiben az e-közbeszerzést helyesnek ítélik meg a tagállamok, akkor közös dokumentumokat fog kidolgozni a bizottság. De nincsenek a transpozíciós folyamatban mondjuk úgy, hogy felül múlhatatlan problémák, vagy megoldhatatlan problémák, tehát ebben az értelemben a tagállamok most nagyon odafigyelnek arra, hogy hogyan ültetik át ezt az irányelvet nemzeti jogukba. De ugyanakkor miután az egész koncepciós logika a közbeszerzési irányelvel kapcsolatban merül fel, ezért a klasszikus vagy hagyományos szabályok már amúgy is érvényesülnek itt a koncepciós irányelv tekintetében is. Csak egy tagállam van, amely átültette nemzeti jogba ezt az irányelvet, ez az Egyesült Királyság egyébként, és állandóan ellenőrizzük azt, hogy hogyan is néz ki a helyzet, mert nem szeretnénk az, átültetési, az átültetést késne. Persze azért nem gondoljuk, hogy még nyár előtt nagyon sok új transpozíció megvalósulna, azonban az év vége előtt azért azt reméljük, hogy igen. Felvetül, vagy felmerült egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy Franciaország hogyan is kívánta átültetni ezeket az irányelveket nemzeti jogrendjébe. A tagállamoknak nagyon sok jogi eszköz áll rendelkezésére, és megválaszthatják azt, hogy hogyan kívánják ezt nemzeti jogukba átültetni. Ebbe az Európai Bizottság nem avatkozhat bele, most egyrészt itt azt is meg kell vizsgálni, hogy egy vagy két vagy három jogszabályról van szó, és egyáltalán a parlamentet bevonják-e vagy sem a folyamatban. Tudjuk azt, hogy Franciaországban hogy néz ki mindez, vagy a többi tagállamokban is, mind a 28-ban, de természetesen ez tagállami öm, prerogatíva, hogy öm, milyen jogi eszközzel kívánja ezt megtenni. Mi ebben nem szólhatunk bele. Ez egész egyszerűen hatáskörünkön kívül áll. az ISPD-re e vonatkozó kérdésre is röviden rátérnék. Itt vannak konkrét aggodalmak is. A bizottság természetesen nagyon szívesen konkrét helyzetképet is írásban leadhat, ebben ez nagyon részletes lenne. Most inkább csak annyit mondanék általánosan, hogy ez egy folyamatban lévő munka, Természetesen az elmúlt, a, a legutolsó dokumentumhoz képest is tovább léptünk, a tárgyalások pedig folynak, tehát az, amit ma látunk, az papíron, az nem az, amin konkrétan most éppen dolgozunk. Természetesen mindig a legutolsó információkat kívánjuk papírra fektetni, de teljesen átláthatóak vagyunk egyébként, semmit nem akarunk elrejteni önök elől. Csak annyit szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez egy folyamatban lévő tárgyalás, úgyhogy ezért állandó változások vannak. Ami pedig az egyszerűsítést illeti, ez a célunk, természetesen minden tagállam ezt szeretné, kétségem felül való, hogy ezt a dokumentumot nem szeretnénk, hogyha túl bonyolultá válna, vagy túl nehézkessé válna a gazdasági szereplők számára. Ugyanakkor azt is szeretnénk figyelembe venni, hogy nagyon gyakran egészen más érdekek hajtják a két felet, az érdekelt feleket. Ahogyan elmondtam az egész elején, mi egy középutas megoldást szeretnénk támogatni, vagyis a tagállamok különböző dokumentumok alapján biztosítanák azt, hogy az eljárás szabályos, ami pedig a dokumentum újrahasználhatóságát illeti, természetesen ezt a dokumentumot lehet újra használni, akkor, hogyha bizonyos elemeire gondolunk. Egy példával élnék. Mondjuk, hogyha egy gazdasági szereplő azt mondja, hogy éves árbevétele 10 millió euró, akkor ezt fel lehet használni hasonló méretű cégek számára. Ugyanez él egyébként a munkatársai végzettségére vonatkozó megállapításokkal kapcsolatban, és nagyon sok részletkérdéssel kapcsolatban, de azért azt figyelembe kell venni, hogy miután minden közbeszerzési eljárás egyedi, azért nem lehet egy általános formanyomtatványt rájuk húzni. Ezért fontos, hogy még a nyári vakáció előtt ezt a forma nyomtatványt szeretnénk tető alá hozni és megállapodni annak formájáról, és természetesen, amint ez meg lesz, akkor további információkkal, részletekkel szolgálhatok majd. Most pedig néhány gondolat. Volt egy kérdés a felülvizsgálati folyamattal kapcsolatban. Az egész csomag, amelyet most fogadtunk el, nem azt célozza, hogy hogyan nézzenek ki a felülvizsgálati feltételek. Van egy másik irányelv, amely erre vonatkozik, a szabálysértésekre, a különböző gazdasági szereplők kiválasztására vonatkozólag, vagy a nyertes cégekre vonatkozólag. Ez azonban nem része a mostani csomagnak, itt most egy jogsegély irányelvről van szó, és a hatékonyságot vizsgáljuk, és természetesen majd amennyiben többet tudunk már erről, akkor erről majd tájékoztatást fogunk küldeni. Én azt gondolom, hogy talán itt most túl is léptük az időnket. Köszönjük szépen a bizottságnak, ez világosan rám megmutatta azt, hogy az Európai Parlament képviselőit nagyon érdekli az, hogy a közbeszerzési eljárási irányelv KKV-kra vonatkozó módosításai nagyon nagy érdeklődés vált ki az Európai Parlament képviselői, mert és az innovációt szeretnénk támogatni, hogy ez tényleg működőképes legyen. Most pedig következik a szavazás, de még azelőtt. Hogyan akarnak eljárni a frakciók, milyen follow-upot szeretnének látni a tagállamok dokumentumaival kapcsolatban, a részletekkel kapcsolatban. És amennyiben szükséges, vannak más eszközök is, például formálisan is kérdést intézhetünk a bizottsághoz, vagy pedig a munkacsoportokba is bekapcsolódnánk ezeknek a munkájába de alapvetően azt szeretnénk elérni, hogy működőképes rendszert lássunk. Köszönöm, jön a szavazás. Weiler jelentés. Először is teszteljük a berendezést, mert itt még sosem szavaztunk. A kérdés az, hogy csütörtöki nap van, ne kérem szavazzanak, igen, el vagy nem mert. Tehát nyitott szavazás, szavazás, megnyitom a szavazást. Hát nálam nem világít a rendszer. There's one too many S&D member in the room. Szocialisták közül egyel többen szavaznak. And um, okay. there's one machine not working here. Úgy tűnik, hogy itt az ECR részéről az egyik szavazógép nem működik. Esetleg uh, át kíván ülni egy másik uh, helyre, és ott kipróbálni a berendezést. See and see if that works. We'll carry on. Anybody else have a problem with their machines? Uh, mindenki másnak rendesen működik a gépe. Before we close it, let's just check if this machine's working. Yeah, that's working. Thank you very much. Köszönöm szépen. Tehát Tyler jelentés. 34-es módosító mellette, ellene. Tehát elkezdjük 34-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 36-os, nem szavazunk a 36-osról. Nézzük, blokkszavazás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a fittingről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a piac felügyeletről mellette ellene elfogadtuk, a korrekciókról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük, rendben. 40-esről szavazunk. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. Zsüva úrnak, Dühan úrnak gondja van a géppel. Elfogadtuk tehát. Nem működik a rendszer? Nem működik a gép? Nem látom, nem értem pontosan, mi történik. Tehát legközelebb, ha megnyitjuk a szavazást, a következő szavazáskor ellenőrizzük. 42-es mellette ellenállt tartózkodást elfogadtuk, 43-as mellette tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 211 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, ellenőrizzük. Lezárjuk. 2.12 mellette ellene tartózkodás elutasítató, 2.13 mellette ellene tartózkodás elutasító, 52 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 214 mellette ellene tartózkodás kiesett, 215-et visszavonták, 75-ös mellette, <clears throat> ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 217. Bocsánat, hármas kompromisszumos módosítót kihagytam, mondja az elnök asszony. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nézzük akkor. 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 220-as mellette nem, nem, ez kiesett.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 Nagyon nehéz ebben a teremben a szavazást lebonyolítani, mivel kör alakú, tehát jól szét kell néznem. Négyes kompromisszumot elfogadtuk tehát. 86-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 87-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 95-ös következik szobeli módosítóval. Először a szobeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész, az ugye kiesik, 2, 20, nem, 97-es, mondja az elnök, 97-es, a 96-os kiesik, 224 kiesik, tehát 97-es következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 113-as következik. A 113, 114, 115 a blokkban mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 117 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 125-126 egyben mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 129 szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 130-131-est visszavonták. Szóbeli módosító az első részről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 135-136 egyben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 226 mellette ellene ellenőrizzük. 226-ost ellenőrizzük, megnyitottam a szavazást. Lezárom, kiesett, tehát elutasítottuk.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 abstentions passed. 145 in favour, against, abstentions passed. 147 in favour, against, abstentions passed. 129 in favour, sorry, 229 in favour, against, check. Ellenőrizzük. Ó, nem volt bekapcsolva a basszus. A szocialisták részéről egyet többen szavaznak, köszönöm. Elfogadtuk. 160-as, 161-es együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 167 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 169 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 184 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 187 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 189 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 191 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-asról nem szavazzunk, 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második módosító kiegészítés, 24-es kiegészítés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és végül az egész jelentésre szavazunk mellette. Ennek elektronikus szavazatnak kell lennie? Elfogadtuk 34-2 arányban. És most a tárgyalásokról, illetve a mandátumról szavazunk mellette. E, ez is elektronikus szavazat. elfogadtuk, gratulálunk, köszönöm szépen a kemény munkát. Thank you. The next um, vote is on. Következő. személyi védőeszközök. Harmincötös mellette ellene tartózkodás. 35-ös módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. That's fine just want to check because I've got. That's carried. Um, Elfogadtuk. 166 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 167-es kiesik. Kettes kompromisszum mellette ellene ezt ellenőrizzük. Ha, So we go to comp- Elfogadtuk. Hármas kompromisszumos módosító következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 38-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, tehát az M 38-asról szavazunk. Nem fogadtuk el. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. It's false. Okay. 45 4. 45-ös és 40-es e mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 178 kiegészítés mellette ellene tartózkodás kiesett, 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 46-os, 41-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 46-ost és 41-est, Még egy szavazás. Elfogadtuk. 179-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 47-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Negyvennégy mellette, ellene, tartózkodást elutasítottuk, ellenőrizzük. 181-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as, 45-ös mellette ellene ellenőrizzük. Elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk, 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 50-es és 47-es mellette, ellenőrizzük, a 49-est, az 50-es és 47-es mellett választjuk őket külön rendben, akkor 50-esről szavazunk először. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 51-es. A 47-est ellenőrizzük. Tehát 47-es. Az 50-est elfogadtuk, nézzük a 47-est. Ezt is elfogadtuk. 51-es mellette, ellene tartózkodást elfogadtuk, 49-es mellette ellene tartózkodást elutasítottuk, 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, ellenőrizzük. False. Elutasítottuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 182 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 53 mellette 53 kiesett, 52-es kiesett, Ample 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tehát Ample 53 ellenőri, ellenőrizzük. Még egy embernek kell szavaznia. Elutasítottuk. 54-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük kérem a saját 54-es módosítónkat. Köszönöm. Egy kicsit zavaros, mert vannak a saját módosítóink, illetve az egyéb módosítók. Elfogadtuk. Saját 55-ös mellett ellene tartózkodás elfogadók, Emple 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 183-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Emple 55 mellette Emple 55 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 184-est visszavonták, 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 185-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. M 56 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 188-as és az Emple 57-es mellette, tehát 188-as és Emple 57. Sorry? They're the same. I think they're the same. De hát ezek azonosak. So, amendment 180. 188, 188, 186 és Empre 57, ezek azonosak mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 187 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 189 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 57 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, Empre 58 kiesik. Nem? de kiesett. 190 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 191 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 58-as mellette ellene ellenőrizzük. Elfogadtuk 59-es mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk 192 mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk 194 mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk 59-es és 193-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 60-as és m 61-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 62 mellette ellene tartózkodás elutasító 63 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, Ámtra 64 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 61-es módosító és emplő 65-ös, nem, csak a 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, emplő 65 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 195 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 196 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Emple 66 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 62-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, elfogadtuk, 63-as és 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 197-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, Emple 69 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 198 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 199 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 200-as és 201-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 66 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 66. Szerintem elfogadtuk a 66-ost. mellette, 203 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 72 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 204 mellette, 204 és 205 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 67 és Emple 73 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 206-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk Emple 74 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 68-as mellette ellenállt tartózkodás elfogadtuk, 69 mellette ellenállt tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette ellenállt tartózkodás elfogadtuk, 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 72-est visszavonták, 208 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 203 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellette, Emple 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 79 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 70 ellenőrizzük az Emple 79-est, egy szavazattal elutasítottuk, jó, hogy ellenőriztük. 76-os és Emplő 80-as mellette mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 77-es és Emplő 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as, 209-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, tehát a 78-as és 209-es. Elfogadtuk. Ample 82-es, késett 83-as mellette ellene tartózkodás. Elfog, nem fogadtuk el 79-es és 210-es. Nem, csak a 79-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 211-es mellette rendben, 210-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nem, elutasítottuk, javítja magát az elnök, azt mondja, akkor ellenőrizzük. Falls by one vote. Egy szavazattal uh, kiesett, 211 mellette ellene elutasítottuk, 212 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Elfogadtuk. 80-as. 80-as. 80, 81, 82 együtt. Rendben. Tehát 80-as. Mellette ellene tartózkodók átment, 81 mellette ellene tartózkodók átment, 82 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 214 mellette, nem, bocsánat, a 213-as következik, mellette ellene tartózkodók, ö, nem szavaztuk meg, 214 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 83-as, ez egy blokkszavazás, mellette, ellene, tartózkodók, igen, 89 mellette ellene tartózkodók, igen, 90 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 91 elfogadva, 84 empről mellett ellene tartózkodók nem fogadtuk el, 216 mellette ellene tartózkodók ezt se fogadtuk el, empl. ezt ellenőrizzük, elnézést. False. Um, M- nem fogadtuk el, empl. 85 mellette, ellene tartózkodók, nem fogadtuk el, 92 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva 93 mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 219 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 95-ös és Empül 86 mellette ellene tartózkodók. Azt hiszem át, ezt is elfogadtuk, de ellenőrizzük le. Tehát 96-os és M 86. ...86 mellette ellene, nem, 96 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 97 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 221 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 200 22 mellette ellene tartózkodók elfogadva 98, nem, 99 javítja magát az elnök mellette ellene tartózkodók elfogadva, Empő 87 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 100-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 101 mellette, és még az Empő 88-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 89 mellette ellene tartózkodók elutasítva 90 és a 102-es mellette ellene tartózkodók elfogadva 91 empről mellette ellene tartózkodók elutasítva 223 mellette ellene tartózkodók elfogadva 224 Mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 225 és Empül 92 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Ample 93 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 226 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 103 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 104 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 105 mellette ellene tartózkodók elfogadva 94 empől, mellette ellene tartózkodók elutasítva 106, mellette ellene tartózkodók elfogadva 107, és egy szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, 108 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 109 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 227 mellette, illetve ezt leellenőrizzük, 109-est leellenőrizzük. ...227 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 95, ez okafogyott 110 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 228 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Empül 96 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 97 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Empül 98 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Empül 99 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 111 ellenőrizzük le az Empül 99-est. 111 mellette ellene tartózkodók elutasítva, M plusz 101 mellette ellene tartózkodók elutasítva, M plusz 102 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 112 mellette ellene. Ezek nem azonosak, nagyon sajnálom. tartózkodók elutasítva. Akkor 229-es, eh, mellette ellene tartózkodók, szerintem elfogadtuk. Ezt azért ellenőrizzük le. 229. Rendben. 229 elfogadva, és valóban a 103-as empől az azonos, tehát következik a 113-as, és az empől 104-es mellette, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk, de azért ellenőrizzük le még egyszer, 103 és a 104-es empől. tehát 103-as és az M plusz 104-es. Elfogadva. 105-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 106 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 232-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. M plusz 107 okafogyott, 233-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, Empl 109 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Empl 100 10-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 114 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 115 mellette ellene tartózkodók elfogadva, M plusz 111, ez azonos, 116-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, és ez az M 112-est is magába foglalja, M 113 mellette ellene tartózkodók elutasítva, M 114 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 117-es módosítás és M 115 mellette ellene tartózkodók elfogadva, M 116 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 119 mellett ellen a tartózkodók illetve az Ample 117-es most ellenőrizzük. ...119 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 120 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 119 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 121 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 120 mellette ellene tartózkodók elutasítva, M plusz 121 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 122-es és M plusz 122-es azonos mellette ellene tartózkodók elfogadva, 123-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 124-es és M plusz 123-as mellette ellene tartózkodók Szerintem átment, de azért ellenőrizzük le. Tehát a 124 M 123-asról fogunk most szavazni, elfogadva. 125 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 126 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 127 mellette, ellene, ezt leellenőriznénk, tehát 127-es leellenőrizzük. Elnézést kérek. 127-es mellette, nem 128 mellette lenne tartózkodók elutasítva hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadva 125 emplő mellette ellene tartózkodók elutasítva, emplő 127 mellett ellene tartózkodók elutasítva. 2 in favor against abstentions passed. Ample 128. Ample 128 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Ample 129 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 133, akkor legyen egészen a 139 esig egy blokk? Nem. 133 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 134, nem, ez okafogyott, 134 és M 130, ezt ellenőrizzük le. Nem. A 133-ast ellenőrizzük le? Nem. 133-as elutasítva. 134-es és M 130 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 135 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 136 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 137 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 138 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 138 még egyszer, ellenőrizzük le. Oh, it's gonna fall. Good. Sőt, azt mondják, hogy elutasítva. 139 in favor against, abstention falls. 140. 140 mellette ellene elnézést. 131 empről mellette ellene tartózkodók elutasítva, 140 mellette ellene tartózkodók elfogadva 141 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 142 mellette ellene tartózkodók elfogadva, és ez az M plusz 132-t is magába foglalta 143 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 144 mellette, ellene, ezt leellenőrizzük, tehát még egyszer a 144-est fogjuk most leellenőrizni. Elfogadva, 145 mellette, ellene, leellenőrizzük, ezt is leellenőrizzük. Elfogadva. 146 mellette ellene tartózkodók, elfogadva. Empül 1 mellette ellene tartózkodók, el, elutasítva, Ample 2 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Ample 3 mellette ellene tartózkodók elutasítva, egyes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodók elfogadva, Ample 4 azonos, Ample 5 mellette ellene tartózkodók elutasítva, hármas mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodók elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene leellenőrizzük, Tehát akkor a kompromissz, az egyes kompromisszumról szavazunk most. elfogadva. 149 mellette ellene tartózkodók, elutasítva, Empő 7-es mellette ellene tartózkodók, elutasítva, 7-es módosítás és Empő 8-as, nem, 7-es módosítás mellette ellene tartózkodók, elutasítva most az Empő 8 mellette ellene tartózkodók, elutasítva 8-as módosítás és Ample 9 azonos, mellette ellene tartózkodók elfogadva, Ample 10 mellette ellene tartózkodók eh, elutasítva, 9-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, 10 és Ample 11 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 11-es módosítás Ample 12, nem csak az, eh, a 11-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, 151 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Az Ample 12 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 151 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Százötvenkettő 152-es módosítás, mert a 12-es és az Ample 13 okafogyottak, tehát mellette ellene tartózkodók elutasítva, 153 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 13-as módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ample 14 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 14-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva 15 empül, mellette ellene tartózkodók, elf, utasítva 16 empül, mellette ellene tartózkodók, elutasítva 15-ös módosítás, mellette ellene tartózkodók, elfogadva empül 17, okafogyott 154 mellette ellene, ezt ellenőrizzük le, 154-es. 16-os és Empről 18 együtt mellette ellene tartózkodók mm, elfogadva, 17 és 155-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 18 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 156 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 24 mellette 159 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 160 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 161 mellette ellene, ezt leellenőrizzük. 161. 162 mellette ellene. 162 mellette ellene tartózkodók, elutasítva Empl 20 mellette ellene tartózkodók, elutasítva M plusz 20 Okay, that's falls. Um, amendment 20 and most az 20-as módosítás és M 21 mellette ellene tartózkodók elfogadva 160 mellette ellene tartózkodók elutasítva 21 blogban egészen a 31-ig mellette ellene tartózkodók elfogadva 32 mellette ellene tartózkodók elutasítva M 22 mellette ellene tartózkodók elutasítva 33 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Empől 23 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 165 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, Empl 24, mellette ellene tartózkodók elutasítva, Empl 26, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 34, mellette, ezt leellenőrizzük, 25-ös Emplt leellenőrizzük. Elutasítva, 34, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, az empölöket blogban, rendben, akkor 26, 27, 28, 29, 30 és 31 mellette ellenem tartózkodók elutasítva. Most a teljes jogalkotási javaslatról szavazunk elektronikusan. és akkor most következik a mandátum. Akkor mandátum a tárgyalások megkezdéséről. Elektronikus szavazás következik. Akkor mandátumról fogunk szavazni, arról, hogy tárgyalásokba bocsátkozzunk-e. Köszönöm. 34 egy ellenében, elnézést kérek, hogy ennyire bonyolult volt ez az anyag. Um, the report, the next report is on the... Következő jelentés az európai védelmi piacok témája. Gálper Cildikó által készített vélemény, egyes kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos, nem, nem, bocsánat, ötös módosító, ismét mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hatos, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, kettes kompromisszum, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettő, tettes rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, elfogadtuk, mondja az elnök. Can we do 14, 15? 14, 15, 16-os együtt, rendben? Nem? Nem, akkor külön 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 15-ös mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 16-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 22-es módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 23-as mellette ellene tartózkodás elvetettük, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, de ellenőrizzük. Elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os kompromisszum két részben el mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 46-os mellette első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész, mellette ellene ellenőrizzük. Még egy valakinek kell szavaznia. Elutasítottuk. 47 was adopted. 47-est elfogadtuk, tehát a 45-ös kiesett, 48-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 49-es mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük, tehát a 49-esről szavazunk. Igen elutasítottuk a 49 es 50-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk 51 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 52 mellette mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 53-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük az 53-ast. elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 59-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, has been adopted. Elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 66-os mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk, igen, elutasítottuk. 69. 69-es Yeah. 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 72 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 75 mellette ellene tartózkodást elfogadtuk, 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 76-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Elfogadtuk. A véleménytervezet módosított formájáról szavazunk. One more vote. Még egy szavazat hiányzik. Huszonhét 6 arányban egy tartózkodással elutasít, elfogadtuk, úgyhogy gratulálunk a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, köszönöm szépen mindenkinek ezt az egész szavazást. Nagyon röviden, most pedig a tegnap esti trialógusról szeretnénk egy beszámolót meghallgatni, Kérem, hogy aki elhagyja a termet, azt halkan, az halkan tegye ezt, és most pedig át is adom a szót. Very quietly, cause... Kérem tehát, hogy halkan, halkan hagyják el a termet azok, akik nem kívánják meghallgatni a továbbiakat. Bonyolult volt a tegnapi trialógus, összetett volt, nagyon sokan aktívan részt vettek benne, és Konalenen asszony el fogja mondani, hogy mi is a helyzet ezzel az irányelvvel kapcsolatban. Ja, ma, Frau Vorsitzende, liebe... Ähm, Frau Vorsitzende, liebe... Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Elnök asszony már említette, hogy tegnap volt a csoportos utazásokkal kapcsolatos irányelvre vonatkozó harmadik tárgyalási forduló a három oldalú egyeztetések keretében. Itt az volt valamennyi résztvevőknek a célja, tehát nekem is, és, a, és az árnyék előadóknak is, valamint a titkársági és elnökségi munkatársaknak is, hogy sikereket érjünk el, és köszönöm az ő munkájukat. Nagyon nagy területeken jó nagy lépés sikerült előre tennünk, Ugyanakkor maradtak még kérdések, amelyek már a második fordulónak a tárgyát képezték. Önök is tudják, hogy a második tárgyalási fordulóban nem támogatta e, ezt a dolgot a jogszabály keretében. Gyakorlatilag 28 tagállam egységesen lépett fel az álláspontunkkal szemben. Azt mondtuk, hogy számunkra van egy határidő, és a tanács végül is közeledett a mi álláspontunkhoz, ugyanakkor további feltételeket támasztott a fizetési feltételek és az e-mailes elérhetőségek területén. Ezen a ponton, aztán abban maradtak a tárgyalások tegnap, annak érdekében, hogy a frakciók számára megadjuk a lehetőséget, ahogy a kialakult ered, mint megbeszéljék, és eldöntsék, hogy tudjuk-e támogatni a tanácsot ebben, vagy sem. Tekintettel arra, hogy itt a határidőt illetően sem lesz már mozgástér, a kérdés ugye az lesz végül is, a kérdés, hogy képesek leszünk-e csoportos társas utazásokra vonatkozó új irányelvet elfogadni, vagy sem. Mindannyian egyetértünk abban, hogy különös figyelmet kell fordítanunk a jogalkotásnak a kis és középvállalkotásokra gyakorolt hatására, ezért azt szeretném kezdeményezni, legalább a gondolatok szintjén a koordinátorok körében, hogy fontoljuk meg, hogy ezt az irányelvet mennyiben tekintjük olyannak, amely megfelel ennek a feltételnek is. Ennyi tehát a három oldalú egyeztető tárgyalások állása. Thanks. Thank you very much for that update. I was in the trialogue myself. Köszönöm szépen, én is ott voltam tegnap este. Do, I think basically one key. Gyakorlatilag egy kérdésről beszéltünk, és talán néhány apró kérdésről még, ahogyan a jelentéstevő is elmondta. Azért itt fontos gondolatokat kell megfontolnunk azzal kapcsolatban, hogy ezekben a kérdésekben mit fogunk tenni annak érdekében, hogy a jelentéstevő a parlament álláspontját hitelesen tudja képviselni. Azzal kapcsolatban is látnunk kell a helyzetet, hogy mekkorák a különbségek, tehát mennyire állnak távol egymástól az álláspontok, Én remélem, hogy most erről nem fogunk vitát nyitni. Igen, köszönöm szépen. Szó volt már erről a frakciónkban, és csak egyetlen megjegyzéssel élnék. Nem azért, mert a kolléga azt mondta, hogy eh, mi nem akarjuk azt, amit a tanács, hanem azért, mert azt sem akarjuk, hogy arra egyszerűen változtatások nélkül rábólintunk. Tehát nézzük meg, hova mennek a tárgyalások. A elmúlt jogalkotási ciklusban is azt láthattuk, hogy voltak ilyen pontok, ahol parlamentként ugye azt mondtuk, hogy ez az eredmény, eh, amit a tanács kínál, ez nem felel meg nekünk. Ez is egy olyan pont, eh, ami adott esetben a társasutazásra az irányelvnek egy revízióját eh, teszi lehetővé vagy szükségesé. Ma a szerződések, utazási szerződések 80%-a már az új formátumban készül, készül, ebben az új formátumban. Hogyha ezeket eleve kizárjuk eh, az irányelv hatája alól, akkor egyáltalán miért van szükség erre az irányelvre? Tehát azért fontoljuk meg, hogy most gyakorlatilag hagyjuk-e, hogy a tagállami kormányok mondják meg, hogy mit akarunk, vagy pedig a fogyasztóvédelmi érdekeket képviseljük világosan, eh, és eh, megnézzük, hogyan tudunk egy jobb eredményt elérni eh, ahhoz képest, amit ma a tanács jelenleg felkínál nekünk. Hogyha jól értettem, ugyanis ebből áll, ebben áll az ajánlata, és a click-through, tehát elektronikus úton kötött szerződések eh, nagy részét eh, kizárja eh, ez a javaslat az irányelv hatája alól is, így aztán a fogyasztóvédelmi szabályok hatája alól is. Holott mi tulajdonképpen arról kívánunk gondoskodni, hogy a fogyasztó védelmi érdekek érvényesüljenek. Hát mi mégiscsak az INKO szakbizottságban vagyunk, és itt teljesítenünk kell az ezzel kapcsolatos elvárásokat. Okay. There has not been... Nem volt olyan parlamenti álláspont, amely elfogadta volna a tanács álláspontját. Mi reméljük, hogy itt a csomagelv érvényesül. A különbség azonban, hogy a gondolatok egymástól nagyon távol állnak, azzal kapcsolatban. Where the Parliament's voted position in plenary is that the az internetes kattingatásos módszernek a hosszúságán folyik a vita. Az utas neve és esetlegesen más adatai is ilyen módon kiszivároghatnak. A tanács világosá tette azt is, hogy milyen más adatokról lehet még szó. Ők ezért azt javasolták, hogy például az e-mail cím és más apróságok még ide kerülhetnek, tehát itt tulajdonképpen nagyon kicsi a különbség, de érthető, hogy fogyasztóvédelmi szempontból hogyan értelmezzük ezt a dolgot. Jó lenne az, hogyha a trialóguson résztvevő képviselők is látnák, hogy pontosan miről van szó, Nézzük most meg azt, hogy vajon sikerül-e valamilyen módon ezt a különbség, nézett különbséget áthidalni. A titkárságtól pedig azt kérem, hogy készítsen elő mindent abban, ami segíthet, időnk van, de az biztos, hogy meg kell próbálnunk javaslatokat kidolgozni azzal kapcsolatban, hogy hogyan is fogunk előrelépni. Lehet, hogy túl messze vannak egymástól ezek az álláspontok, de legalább próbáljuk meg. Tegnap este az úgynevezett click-through, tehát hogy a kattintgatás kérdésében nem sikerült egyességre jutnunk. Harbor úr, köszöntöm Önt, Ön az Ön, az én elődöm. Sorry, this was a very long trialogue last night. <laughs> um, But the, the other items that we wanted, and uh, Mr. Cofferati would like to. És aztán még Cofferati úr is következik. Hát, Tegnap este nagyon kemény, nagyon nehéz tárgyalásunk volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy minden jelentéstevő, mind az elnök asszony igazi tárgyalóként jártak el. Ezt a múltbeli tapasztalataim alapján is mondom ezt. De az biztos, hogy nagyon kényes ügyről van szó, oda kell figyelni, és mélységében kell megvizsgálni ezt a kérdést. Ugyanis a tanács álláspontja abban lényegesedik, tehát abban testesül meg, hogy a kattingatás el akarja utasítani tehát ők eredetileg semmiféle megoldást nem akartak ezzel a témával kapcsolatban bevezetni, de mi rákényszerítettük őket, hogy nyíltnak mutatkozzanak. Most azonban tartalmi kérdéseken vitázunk. Eddig ugyanis annak, az al, annak alapján, amit már, amiről már döntöttünk plenárison is, olyan javaslatot ö, támogatnánk, amelyben a név és esetleg más adat szerepel. Elmondhatjuk azt is, hogy mi lehet ez a másik adat. A tanács azonban azt mondja, de ez elfogadhatatlan számunkra, mert ők azt kérik, hogy több adat. Tehát nem csak az a kettő, amit mi javasolunk, hanem annál több adat jelenjen meg ezért szeretnék rámutatni arra, hogy a tanács álláspontja a click-through ellenébe megy. Én ezt megértettem. Nem mondhatják azt, hogy nem a mi javaslatunkra, de olyan gátakat, olyan elemeket akarnak bevezetni a megvalósítás során, amelyek végül is ellehetetlenítik a click-through-t. Ha elfogadnánk a tanács javaslatát, akkor az elvet elfogadnánk, de ez mégsem megvalósítható, vagy legalábbis a felhasználó többsége ezt nem alkalmazná. Tehát szerintem jó az, amit tettünk tegnap, leállítottuk az egész folyamatot, megálltunk, beszélgessünk egymással, egymás között először, mert nem hiszem, hogy itt olyan nagyon sürgős lenne a helyzet. Értem, hogy a tanács persze siet, mert a tanácsi soros elnökség szeretne eredményeket felmutatni, de nekünk időre van szükségünk, szeretnénk a tartalmi kérdéseket tisztázni, és nem szeretnénk beleesni a csapdákba, amelyeket a tanács állított vagyis arra gondolok, hogy a kritériumra azt mondta, hogy rendben van, de mégis azt kiüresíti. Ez szerintem így nem állja meg a helyét. Most arra van szükség, hogy beszéljünk először egymással, és vizsgáljuk meg azt, hogy milyen megoldások használhatóak vagy fogadhatóak el számunkra és a felhasználók számára egyaránt. Az, amit most a tanácsjavasol, az ilyen formában nem elfogadható. Úgyhogy szerintem jó döntést hoztunk tegnap. És azt kértük tőlük is, hogy még tovább tárgyaljanak erről, mert egyébként tárgyalási szempontból is elfogadhatatlan az, hogy ők azt mondják, hogy csak ennyit tudunk ajánlani, fogadjuk el, vagy ne. Ez nem majavezhető tárgyalásnak. Nem mű van. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek és az elnök asszonynak a tegnapi munkáját. Nagyon jól megvédték az Európai Parlament álláspontját, és hála önöknek jó pár nagyon fontos kérdésben sikerült átvérni a véleményünket, és megszetett a kompromisszum. Igen, van még egy fennmaradó kérdés, nagyon érzékeny ez jó pár delegáció szempontjából, és azt hiszem, hogy ezt nem szabad feketén-fehéren kezelni. Lehet, hogy most valamilyen alternatív megoldásnak jött el az ideje. Üdvözlöm azt, hogy itt a politikai frakciókban lehetőségünk nyílik arra, hogy megvitassuk ezt a kérdést. Köszönöm, hogy az elnökasszony. Konstruktív javaslatokat várunk a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő felé, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Köszönöm szépen. Nézzük, hogy van-e más, amiről információkat kellene kapnunk. Nézzük. A Telekom egységes piac rendelet, illetve az RPR, NP... Van még erről információnk? Akkor először tessék, megadom a szót. Köszönöm, Viki. Igen, tegnap volt egy munkacsoport, Az adatokhoz való hozzáférésről beszéltünk, illetve illetve a szerző joggal foglalkozó szervezet prezentációját hallgattuk meg. Arról van szó, hogy egy-egy technológiát hogyan lehet használni akkor, amikor bizonyos adatokat akarunk föltölteni. Nagyon érdekes látni azt, hogy megvan a technológia, arra, hogy ha valaki például egy szerzői joggal védett fotóval akar valamit kezdeni, akkor azt hogyan teheti meg? Gondolok itt egy digitális fotóra. Tehát nagyon hasznos volt ez az egész prezentáció. A következő ülésre májusban kerül majd sor, és hogyha én nem is tudok elmenni véletlenül, akkor mások, mások majd részt vesznek ezen. A múltkori prezentáció rendkívül hasznos volt, és majd meg kell nézni azt, hogy hogyan találunk további információt ebben a témában. Elnök, igen, ez nagyon hasznos volt, köszönöm. Nézzük a Telekom egységes piaccsomagot. Az IMCO tevői csapata nagyon segítőkészek voltak, és megpróbáltak bizonyos javaslatokat nyújtani a tárgyaláshoz. A trialógusra kedd este került sor. Az ITRE a roaminggal kapcsolatban egy javaslatot tett, egy átmeneti időszakot javasolt, elég rövid átmeneti időszakot, mint egy egy éves időszakot. És ezen átmeneti időszakban bizonyos csomagok állnának rendelkezésre, nem, nem az, mint az 5 plusz 5 plusz 5, amit a bizottság javasolt először. Illetve beszéltünk a, a net semlegességről is. A tanács nem akar külön fejezetet a fogyasztóvédelem témájában mi pedig azt mondjuk, hogy a végfelhasználók joga a roaming és a semlegesség terén túlságosan fontosak ahhoz, hogy megvárjuk az univerzális szolgáltatási irányelv következő felülvizsgálatát, hiszen ez még jó pár évet vehet igénybe. A titkárság öt kulcsfontosságú területet azonosított, amelyek kapcsolódnak a net semlegességhez, illetve a roaminghoz. Öt olyan területet tehát, ahol véleményük szerint létfontosságú, hogy a végfelhasználók jogait javítsák. Ide tartozik a roaming oldalról az, hogy a fogyasztó ellenőrizni tudja a felhasználás mértékét, tehát ne lehessen, ne állhasson elő olyan helyzet, hogy a, például egy otthoni roaming csomagból hirtelen az ember kikerül egy sokkal magasabb költségű csomagba. Tehát a fogyasztóknak a saját fogyasztásukat látniuk kell, ellenőrizniük kell. Ezt mind a belföldi, illetve roaming csomagokba kértük, ami a net semlegességet illeti, bizonyos információk belekerülnének a szerződésbe, és a tanács is jóvá hagyta azt, hogy a fogyasztóknak információt kell szolgáltatni, mi pedig azt kértük, hogy az átlagos minimális net sebességről kapjanak tájékoztatást a fogyasztók, illetve ennek az árképzéséről is. Tudniuk kell a fogyasztóknak, hogy mire számíthatnak egy csomagban, illetve joguk kell, hogy legyen arra, hogy kilépjenek egy szerződésből akkor, hogyha nem kapnak olyan minőséget, mint amilyenre számítottak, mint amit akartak. Múlt héten de erről beszéltünk, ez is nagyon hasznos volt. Ami a gyorsaságot illeti, és a tartalmat egyértelmű iránymutatást szeretnénk, illetve összehasonlítási eszközöket. Tehát ott van a szerződéses információ a gyorsasságról, és így tovább, aztán a fogyasztás ellenőrzése, aztán a korai szerződés felbontáshoz való jog, valamint irányelvek létrehozása, hogy megfelelő, megfelelően működjön a rendszer, illetve összehasonlítási rendszerek. Emellett azt kérjük, hogy a tanács egy tegyen egy nyilatkozatot, illetve ha lehet, akkor a bizottság is arról, hogy az univerzális szolgáltatási irányelv felülvizsgáltában mi, mi lesz még benne. Tehát például az 112, tehát a 112, és így tovább mind-mind terítékre kerüljön. Nagyon bonyolult ez a csomag, gyorsan haladunk benne előre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Rendben, a napi rendünk következő pontja tízes. A Tarabella jelentés és köszönjük, hogy kitartott mehetünk. Megadom a szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. Először egy eljárási gondolat. Az étre jelentés nem egy igazi jelentés szerintem, mert ez inkább egy levéllé változott, úgyhogy a mi véleményünk sem igazi vélemény. Azért ez elég sajnálatos, mert ez egy fontos téma, és alapvető kérdéseket vet fel a mi szakbizottságunk szempontjából, hiszen mi a fogyasztói jogokkal foglalkozunk. Ezért úgy gondolom, hogy eh, ahogyan azt eh, a árnyékjelentéstevőkkel is tesszük, tesszük. Jó lenne, hogyha több energiát fordítanánk mindenre. Ezzel a témával kapcsolatban szerintem három gondolatot kell megfontolnunk. A nagy mennyiségű adatok nagy, jelentőség, nagy lehetőségeket jelentenek, de ugyanakkor nagy veszélyeket is a monopóliumokat el kell kerülni, ez az informatikában elég gyakran előfordul, a kis és középvállalkozások azonban, és a multinacionális cégek együtt kell, hogy tudjanak élni, és ennek a szektornak a javain osztozni. Most azonban azt látjuk, hogy csak nagy cégek vannak jelen ezen a piacon, főként a kis- és középvállalkozások kárás, kárára. Pedig Európában ez egy fontos szektor, sőt kulcsfontosságú. Második aspektus, szeretnénk az innovációt támogatni, azon keresztül, hogy ezeket az adatokat alkalmazzuk. Természetesen a közintézményeket is az adminisztrációt is segíthetik ezek az adatok, ez megint csak egy nagy lehetőség. A harmadik gondolat pedig a következő. A, ennek a kérdésnek a fogyasztóvédelmi vetületeinek megvizsgálása. Szeretnénk elkerülni a csalást és a visszaéléseket. Nem akarjuk, hogy a az állampolgárok adatait felhasználják, akár család, családmódon, akár pedig tehát úgy, hogy nem tudják ők ezt. Vannak itt nagyon érdekes jelenségek. Ha például valaki egy repülőjegyet megvásárol, vagy megnéz először, és mondjuk 100 euróra rúg a jegye, utána két-három másik helyen megnézi, és ez egy csalás, mert hogyha mm, máshol nem talált olcsóbb jegyet, akkor hirtelen 130 euróra fut fel ennek a jegynek az ára, holott, hogyha egy másik gépen közelíti meg, akkor ugyanúgy 100 euró marad. Tehát uh, itt uh, ez egy konkrét csalási eset, az adatvédelmet és a fogyasztóvédelmet kell nekünk uh, figyelembe vennünk. Az angol nyelv nem elég. Nem azért, mert nem akarné, mert én nem szeretem az angolt, de azért csak a költségek és a, az egyszerűség oltárán ne áldozzuk fel a többnyelvűséget. Más kollégáknak is joga van ahhoz, hogy elmondják a véleményüket saját nyelvükön. 28-án lesz a módosítások beterjesztésének határideje, és itt majd júniusban fogunk szavazni a szakbizottságban erről. Tehát én vagyok az árnyékjelentéstevő, hogyha bárkinek véleménye van, vagy gondolata ezzel kapcsolatban, akkor azt nagyon figyelmesen meghallgatom és lejegyzem. Köszönöm. A néppárt nevében Köszönöm szépen. Nisztelrooy, Van Roy úr és jó magam nevében szeretném megköszönni Tarabella úrnak a jelentését az ITRE jelentéssel kapcsolatban. De mi úgy gondoljuk, hogy azon kívül, hogy az adatvédelmi gondolatokat vetjük fel, de azért nekünk a lehetőséget is a felhő informatika, az új üzleti modellek, a produktivitás vagy termékenység növekedésére is fel kell hívnunk a figyelmet. Mindennek hatékonysága növekedhet, és ezért az emberek, a cégek és akár a kormány szervezetek számára is pozitív hatásokkal lehet a bűnüldözés területén is. A cloud computing esetében az interoperabilitást kell először is megvalósítanunk, azért, hogy jobban tudjuk felhasználni az adatokat, és jobban tudjuk elemezni azt. Aztán egy koherens keretre is szükség van, és tovább kell fejleszteni az 5G networköket, hálózatokat. Köszönöm. Thank you very much. So I, I'm... Köszönöm szépen az ICR e nevében én vagyok, az árnyék jelentéstevő, ahogyan elhangzott, fontos az, hogy például a mezőgazdaság, az egészségvédelem, a bűnüldözés területén, és még nagyon sok más példát is említhetnék, felhasználhatóak legyenek ezek az adatok. És az adatok a fogyasztókat hozzák helyzetbe, jobban tudjanak választani. Ez pedig nagyon jó. Fontos az is, hogy ahogyan a jelentéstevő is elmondta, a kisvállalkozásokat segítsük abban, hogy ezt a nagy mennyiségű adatot fel tudják használni, konzisztens módon egész Európában, hogy ne alakuljanak ki egyenlőtlenségek. Azért vannak nagy aggodalmak is adatvédelmi szempontból. És ezért fontos az, hogy a fogyasztók tudjanak róla, hogy mi meghallgatjuk az aggájaikat, és nekik adjuk a lehetőséget arra, hogy megértsék a helyzetet, és adataikat ők maguk tudják kezelni. Tehát adatbiztonság az egyik legfontosabb kérdés. Nagyon sokan dolgoztak a, sokat dolgoztak a kollégák ezen a témán, de tudjuk azt is, hogy milyen, nagy, milyen részletes vitákra kerülhet még sor itt a szakbizottságban. Ami az adatvédelmi rendeletet illeti, a fogyasztók szempontjából. Szerintem a fogyasztók nagyon furcsának találnák azt, hogyha ez a cél, hogyha ez az irányelv, illetve ez a rendelet, amely pont az ő adataikat hivatott biztosítani, további adatokat kérne ki a rendszer tőlük. Hogyha még több adatot kell a tranzakciók miatt beírniuk, és ezt pont az adatvédelmi törvény miatt kell tenniük, hát azért az eléggé ellentmondásos helyzethez vezetne, úgy, hogy szükséges, hogy el tudjuk magyarázni a fogyasztóknak, hogy miről is van szó, és ezt ők jól megértsék, hogy miről van szó, tehát hogy nem, ne kelljen nekik még további adatokat átadniuk, ez nagyon érzékeny téma. az emberek szeretnének több információhoz jutni, és nagyon gyakran a szakbizottságok nem ezt tekintik legfőbb céljuknak, jó lenne az is, hogyha a különböző fajta adatok között különbséget tudnánk tenni. A személyes adat, a anonimizált adatok, és így tovább. Tehát ilyen szempontból fontos a különbségtétel. Ulla, köszönöm szépen. És köszönöm szépen Tarabella úrnak is, a jelentéstevőnek is mindezt. Azt hiszem, hogy konkrét, rövid és jó, pontosan fogalmazó javaslatról van itt szó, de azért van két gondolat, amelyet szeretnék felvetni, amelyek egyébként számomra kulcsfontosságúak. Ahogyan a néppárt is elmondta már, itt arról van szó, hogy a digitális gazdaság, a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés területén úttörő szerepet tölt be, és Európa a termelékenységet a digitális gazdaságnak köszönhetően nagyon meg tudta neve, növelni. Tehát itt nagy piaci lehetőségekről is van szó. Ugyanakkor a bizalom kérdését említeném meg. A biztonsági problémákat a az adat, tehát a, a megfigyelési eseteket említeném. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy ezt a magas szintű adatvédelmet újra be tudjuk vezetni a fogyasztók számára. Online is. szükséges, hogy amikor információt adunk az embereknek, akkor elmondjuk azt, hogy az adataikkal mi történik, hogyan tárolják és hogyan alkalmazzák, hogyan használják fel. Ezt szerintem jobban hangsúlyozni kellene a véleményben, mert itt ugye az információ hiány az, amely hatalmas akadályt jelent a digitális piac kiteljesedése előtt. Ezen kívül a véleményben szerintem további részleteket kellene kidolgozni a KKV-kra vonatkozóan. Hiszen a digitális gazdaság növekedés gerjesztő, a belső piac kiteljesedése szempontjából is fontos, de a KKV-knak nagyon nagy növekedési potenciálja van ezen a területen. Ami az implementációt illeti, ez nagyon gyakran igen nagy befektetéseket, beruházásokat igényel. Fontos az is, hogy az innovációs központokat jó platformok kísérjék. Dániában például ott van az IBIS, amely hálózatépítő és tanácsadó a szolgáltatásokat biztosít KKV-k számára. Az ebből visszajövő feedback nagyon pozitív volt. Úgy tűnik, hogy nagyon sokat tudtak segíteni a KKV-k számára, hogy a digitális világhoz jobban igazodni tudjanak. Ennyi tehát a dániai öm, tapasztalatokról. Nagyon örülök ennek, és várom a további vitákat a témában. Úgy tűnik, hogy ehhez nem akarnak mások hozzá szólni, vagy mégis? Becky, thank you to Mark. I, I think it is a pity that the... Nagyon sajnálatos az, hogy ebben a szakbizottságban nem tudtunk többet tenni, ez egy nagy lehetőség elszalasztása volt, de hát tudjuk azt is, hogy ez gyakran az időbeosztásokból fakad. Hatalmas lehetőségek nyílnak ebben. 90%-a az adat, tárolt adatoknak az elmúlt két évre vonatkozik, és 99%-át digitalizálták, tehát technikai szempontból az interneten keresztül ez alkalmazható. Tehát tulajdonképpen a világ egy, egy, egy dokumentumban összefoglalható lenne. És én úgy gondolom, hogy az adatoknak köszönhetően a kutatáson keresztül a szabadalmi jogok, a copyright is felvetülnek, ez egy nagyon releváns kérdés ennek a joganyagnak a szempontjából. Ezzel kapcsolatban azt mondanám még el, hogy a malária ö, kutatást 62 százalékában context and data mining, accessing that data is very, very important when it comes to very basic research. And in the UK... Az alapkutatásban használják föl. Az Egyesült Királyságban a copyright szempontokat is figyelembe vesszük, de ezek sokszor ellentétesek a szabályokkal, tehát tulajdonképpen itt ugyanerről a vitáról beszélünk, ugyanezt akarjuk ide visszahozni, hogyha a növekedést és az innovációt megvizsgáljuk, hát ez az, amit szeretnénk előmozdítani, úgyhogy ilyen kontextusba kellene az egész adatvédelmi területet megfontolni. Itt hatalmas potenciál nyílik ebben, ebből, úgyhogy köszönöm szépen, hogy lehetőséget biztosítottak, hogy elmondjam a véleményemet. De hogyan az elnök is elmondta itt a definíciók fontossága alapvető. Köszönöm. Két gondolatot szeretnék felvetni. Az egyik a nagy adatforgalomra vonatkozik, az ipar digitális átalakítása, a közlekedés, a egészségügy területe, és még más területeket is említhetnék. Ezek mind a digitális egységes piacra vonatkoznak. Ami a kockázatokat illeti, sokat hallunk arról, hogy milyen, milyen kockázatok is rejlenek ebben. A az adat technológia Európában 10 évvel az Egyesült Államok belé technológia mögött kullog. Tulajdonképpen még meg se kezdtünk bizonyos technológiákat alkalmazni, és állandóan csak a csalástól félünk, a visszaélésektől, és mindig csak a rosszról beszélünk. Inkább, a gazdas, inkább az adatgazdaságba kellene befektetni, és a bizalomépítésbe, ugyanis ez egy hatalmas piac, és jövő áll előtte. Az nem jó, hogyha mindig csak a kockázatok megregulázásáról beszélünk már előre, amikor még el se kezdődött a fejlesztés. Tehát azt is figyelembe kell vennünk, hogy nem csak fogyasztóvédelmi szempontok léteznek, hanem belső piaci szempontok is, és miután ez egy nagy lehetőség a növekedés előtt, általában a cégek számára azért ne folytsuk el az egészet már csírájában. Tehát nem csak kockázatokról van szó, ezt hangsúlyoznám. Come back with some more comments. Tell us a bit more about the timing here. Esetleg az ütemtervről mondana valamit? Csak nagyon röviden. Valóban a válasz az az, hogy azért jobban kellett támogatnunk mindezt a lehetőségek területén, hiszen itt a digitális piac kiteljesedése nagy lehetőségeket nyit, akár növekedési szempontból is, de azért azt sem szabad elfejteni, hogy problémákat is felvett. Gondoljunk például a gyógyszeriparra. Ezeket soha nem szabad interneten keresztül árusíthatóvá tenni, de ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy ne csak lelkesedjünk, és a problémákkal ne is foglalkozzunk. Tehát találjuk meg az arany középutat. Az igaz, hogy vissza kell építeni a bizalmat, mert vannak olyan esetek, amikor valaki vásárolt valamit, de nagyon sokszor túl drága a visszaváltása az interneten vásárolt termékeknek, vagy nagyon nehezen megvalósítható. Tehát azért figyeljünk oda ezekre a lehetőségekre, biztosítsunk lehetőségeket, de azért bizony vannak bűnözők is, ők sem ölbetett kézzel várakoznak, hanem lesben állnak. Tudjunk erről. Ami pedig az ütemtervet illeti, még egyszer elmondom. 23-a, tehát ma 28-a dél, ha jól tudom, a módosítások beterjesztésének határideje. Május 6-7, módosítások megvizsgálása itt a szakbizottságban, és az IMKO-ban június 4-én fogunk erről szavazni. Két oldalt összeírtam a megjegyzésekkel, és a szárnyékjelentéstevőkkel együtt szerintem pozitív, hasznos üzeneteket fogunk tudni megfogalmazni ebben az igen kényes témában. Azt javaslom, hogy akkor 5 óra legyen a módosítások beterjesztésének határideje dél helyett következő héten kedden azért, mert ugye Strasbourgba még utazni is kell, és hogy egy kicsit legyen ideje az embereknek. Köszönöm. Köszönöm szépen. És köszönöm, hogy erőfeszítéseinket koordinált formában jeleníti meg. Remélem, hogy az adatokkal kapcsolatos hozzájárulásunk nagyon pontos formát fog ölteni. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a belső piaci rendelet javítására vonatkozik. Ez is megint egy igen fontos téma, és von Bajszett asszony a jelentéstevő ebben. Köszönöm szépen. Hollandul fogok beszélni. Beste voorzitter, eh, beste collega's. Kedves kollégák, a mai napon nagy öröm számomra, hogy a munkadokumentumot, amit elkészítettünk, a jelentés előterében, azt most bemutassam. Nagyon remélem, hogy a jelentés elnyeri majd a tetszését. Nagyon gyakran látjuk, hogy az európai jogszabály alkotás, túlszabályozás, növekedő adminisztrációt okoz a tagállamokban előadóként Szerettem volna azt látni, hogy hogyan végezhetnénk tehát ezt a munkát jobban, és hogyan tudunk arról gondoskodni, hogy nem terheljük túl a vállalkozókat, és, és jobban működővé tesszük a belső piacot. Fontos, hogy itt minőségi megoldásokat és nem mennyiséget érjünk el. Fontos, hogy minden egyes eh, európai intézménynek, a bizottság, az Európai Parlamentnek és a tanácsnak is fontos a jobb európai szintű jogszabály, alkotás, és ebben természetesen a tagállamoknak és régióknak is fontos szerepe van. A munkadokumentum, ahogy önök is látták, tulajdonképpen két részből áll. Az első rész az alapelveket rögzíti, ami egyfajta iránymutatást ad, egy zsinórmértéket képez, a második rész pedig inkább specifikusan belemegy konkrét bizonyos javaslatokba, amit tehetnénk. Ami az alapelveket illeti, a legfontosabb az az, kiinduló pontként, hogy a szubszidiaritás elvét be kell tartani. Mindig fel kell tennünk tehát azt a kérdést, hogy az európai szintű szabályozás a legjobb szint-e ahhoz, hogy egyáltalán bármilyen szabályt eh, alkossunk és elfogadjunk. A jobb szabályalkotást azt is jelenti, hogy egy szabályt akkor kell és lehet elfogadni, hogyha az a legalkalmasabb formája a szabályozásnak, és arra ténylegesen szükség van. Csak így tudjuk a gyakran, eh, gyakran megalapozott eh, eh, Európával kapcsolatos képet, azt, hogy a brüsszeli bürokraták tulajdonképpen semmit sem csinálnak értelmesen, ezt csak itt tudjuk majd elkerülni. A nemzeti, és ahol az lehetséges, ott egyeztetni kell a regionális parlamentekkel, képviseleti szervekkel is, így betartva a szubszidiaritás elvét. Szeretnénk bevezetni egy piroskártyás eljárást, amely lehetővé teszi a regionális vagy országos parlamenteknek, hogy megakaszták az eljárás, ha véleményük szerint a szubszidiaritási eljárás nincsen betartva. Természetesen szükség van itt egy bizonyos blokkoló kisebbség meghatározására is. Mit jel, tehát, hogyha szükséges az európai jogszabály, akkor fontos, hogy a elfogadott jogszabály az koherens, transzparens legyen, és figyelembe vegye az alapvető emberi jogokat is. Ezek voltak tehát az alapelvek, röviden dióhéjban összefoglalva, és a második rész pedig azokkal az eszközökkel, konkrét eszközökkel foglalkozik, amelyeket felhasználhatnánk a e célok elérése érdekében. Ezek ugye meglévő eszközök, de a részben, de azok ugye javíthatóak vagy kiigazíthatóak. Itt van például a hatástanulmányok e, lehetősége, mint eszköz. Gyakorlatilag ez eh, a három in, európai intézmény, a parlament, a bizottság és a tanács közötti együttműködés eh, eredményeként jött létre ez az eszköz. Azt eh, hivatott megmutatni, hogy a javasolt jogszabálynak a valós gyakorlati hatása mi lesz. Nagyon fontosak tehát a hatástanulmányok, ezeknek kell vizsgálniuk azt, hogy a javaslat ténylegesen elérje a, azt a célt, amit kitűztek elé. Tehát nagyon fontos a hatástanulmányok, és az azokat készítető testületnek a szerepe, amelynek független értékelőként kell fellépnie. Meg kell nézniük, meg kell néznünk azt, hogy hogyan tudják ők adott esetben megakasztani a jogszabályalkotás, hogyha például a költségeket, azokat elbagatelizálják a jogszabályalkotók. Adott esetben önök is elgondolkozhatnak azon, hogy milyen javítási lehetőségek mutatkoznak a hatástanulmányok területén. Egy másik nagyon fontos eszköz a konzultációs folyamat ugye az érintett felekkel, hogyan tudjuk elérni, hogy egy bizonyos javaslat esetében a tényleges érintettek is beleszólhassanak. Úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben az a legfontosabb, hogy ezt a konzultációs folyamatot javítsuk, és meg kell vizsgálnunk azt a kérdést is, hogy például a végrehajtási intézkedések, amelyek a jogszabályalkotás nyomán életbe lépnek, azok megfelelőek-e ugyanis nem feltétlenül csak a Brüsszelben képviselteket kell felhívnunk, hanem adott esetben és nem csak azokat, akik hozzáférnek a roadmap-ekhez, a jogalkotási tervekhez, ez nagyon gyakran az interneten nem feltalálhatóak, hanem másokat is meg kell kérdezni, azokat az embereket, akiket az alkalmazás majd érinteni fog. Egy harmadik nagyon fontos pont, ami ugye jobb jogszabályalkotás végiggondolására indított minket, az az, hogy meg kell vizsgálni, hogyan implementálják a tagállamokban a jogszabályokat egy jogszabály elfogadása után egyszerűen automatikusan végrehajtani, implementálni, hanem az is fontos, hogy figyeljenek arra, hogy jó, jó minőségű eh, az implementáció. És eh, természetesen azt is meg kell vizsgálni az érintett feleket, az implementáció hogyan érinti, eh, és ki kell használni a belső piac nyújtotta lehetőségeket. Nagyon sok segédeszköz van, ami segíthet minket abban, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan zajlik az európai jogszabályoknak az implementációja, de ezek az eszközök nem feltétlen ismeretesek a közvélemény számára így például. Gondolok arra, hogy ezeknek az eszközöknek sokkal fontosabb szerepet kell biztosítani. Azon is el kell gondolkozni, hogy mennyiben értelmes bizonyos célokra szabályokat alkotni. Nagyon fontos, hogy elgondolkozunk azon, hogy egy bizonyos szabálynak egyáltalán van-e értelme. a bizottságnak sokkal szisztematikusabb folyamatot kell indítania azok ellen, a tagállamok ellen, akik viszont az elfogadott szabályoknak a implementációját nem végzik el, vagy nem tartják magukat a szabályokhoz. Nagyon fontos véleményem szerint, hogy figyelmet fordítsunk az utólagos, már fennálló jogszabályok, a hatályos jogszabályokkal kapcsolatos evaluációra, értékelésre is. Ez fontos, hogy gyakorlatilag utólag lássuk, hogy beváltotta a hozzáfűzött regényeket. Úgy gondolom, hogy a jobb jogszabályalkotás az egy folyamatos tevékenység, ami, aminek ugye nem, ami nem ér véget a jogszabály elfogadásával. Ezek lennének röviden a megjegyzéseim a korlátozott időre való tekintettel sokkal részletesebben kidolgozott információt találhatnak magában a dokumentumban. Nagyon remélem, hogy ezzel egy jó, erős alapot teremtek a jelentés tervezethez, és aztán a tényleges, a tulajdonképpen jelentéshez, és köszönetet szeretnék mondani már most előre a kollégáknak a benyújtott módosítóindítványokhoz, az árnyékelőzóknak az együttműködéshez. Nagyon remélem, hogy a belső piacnak a jobb működését sikerül majd így elérnünk. Thank you, The EPP shadow is Anna Maria Köszönöm szépen. Nézzük, hogy a néppárti jelentéstevőnek van-e megjegyzése. Anna Maria nagyon sajnálja, hogy nem tudott eljönni a mai napon, és azt kéri, hogy egy-két gondolatot tolmácsoljak önöknek. Először is üdvözli a munkadokumentumot, illetve azt, hogy a jobb és egyszerűbb egységes piaci szabályozást tartjuk észben. Ez megfelel az ő elképzelésének, miszerint egy önegységes piacot kell létrehozni, amelyben kevesebb az administratív teher a KKV-k számára, amely átláthatóbb, egyszerűbb, amely keretében konstruktív párbeszédet lehet folytatni az érdekelt felekkel az egész jogalkotási folyamatban. Nem arról van szó, hogy újra föl kell találni a spanyol viaszt, hanem a teljes megvalósításra kell összpontosítani, illetve a szabályok megfelelő átültetésére. El kell kerülni az, hogy a tagállamok további szabályokkal komplikálják az Európai Uniós normákat. Tehát jobb együttműködésre van szükség a lehető legkorábbi szakaszban, javítani kell a párbeszédet az Európai Uniós intézmények, illetve nemzeti parlamentek között. Ennek nagyon fontos része az, hogy a hatástanulmányi folyamatot föllendítsük, megerősítsük, közös, egyszerű, rugalmas szabályokra van szükség, amelyek megerősítik az egységes piacba vetett bizalmat, és további értéket képviselnek mind az üzleti vállalkozások, mind pedig a fogyasztók számára. Anna Maria támogatja a bizottság jobb szabályozási agendáját, illetve a refit kezdeményezést, a túlszabályozás és mikroszabályozás helyett az okos, hatékony szabályozásra kell összpontosítani, ide tartozik az önszabályozás, amikor ez a megfelelő lépés. És végül várja Anna Maria a gyümölcsöző együttműködést a jelentéstevővel, illetve a többi árnyék jelentéstevővel köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Krisztán. Amen. Az, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az érdekes munkadokumentumot. Úgy gondolom, hogy ez jó alapot biztosít az érdekes vitához, de van néhány dolog, amelyekkel nem értek egyet. Alapvetően jónak tartom, hogy egy általános vitát folytatunk arról, hogy hogyan tudunk jobb minőségű jogszabályokat alkotni. De azt is fontosnak tartom, hogy a jobb jogszabályon nem a jogszabályalkotástól való eltekintést értjük a jól működő belső piachoz, egységes piachoz mégiscsak szükség van közös szabályokra. Közös szabályokra, és nem 28 különböző szabályra. Tehát nem feltétlen a, a jó jogszabályalkotás nem feltétlenül jelenti azt, hogy kevesebbet, kevesebb jogszabályt alkotunk. Lenne egy-két konkrét javaslatom a munkadokumentum tartalmával kapcsolatban. Először is szeretném megjegyezni, hogy a szabályok szerint a szubszidiaritás szabályát be kell tartani, erről úgy gondolom, hogy a legtöbben így gondolkoznak. Ez már ma is így van, és osztom azt a nézetet, hogy a nemzeti törvényhozásokat be kell vonni a munkába, ezt meg kell tennünk a saját parlamenti munkák során, és a tanácsot is fel kell szólítanunk arra, hogy a nemzeti törvényhozásokat a saját munkája során hallgassa meg. Tehát uh, itt úgy gondolom, hogy nem annyira a parlamentnek, az Európai Parlamentnek, hanem inkább a tanácsnak vannak még elmaradásai. Nyilván a polgárokat, az érintetteket, a vállalkozásokat is be kell vonni, több átláthatóságra van szükség, Fontos a következmények felmérése, a hatástanulmányok készítése, ez egy természetes következménye ennek a következtetés a dokumentumnak, de úgy gondolom, hogy, hogy használható hatástanulmányokra van szükség. Nagyon nehezen látható most még, hogy ez a gyakorlatban hogyan fog működni. Ugye a javaslat az, hogy ezeket a hatástanulmányokat vezessük be, ez egy ilyen ilyen élő dokumentum legyen, és az mindig vizsgálja meg, hogy a jogszabályok milyen következményekkel járnak. Én szeretnék óva inteni, hogy túl nagy volumenben készüljenek a jövőben a hatástanulmányok, hiszen ez egy amúgy is hosszadalmas jogszabályalkotási folyamatot még inkább meg hosszabbít, és nyilván frusztráció forrása lesz aztán a jogszabályalkotók és a hatóságok részére. Tehát azt is fontos tudni, hogy mikor készülnek el a jogszabályok, hogy mennyi idő van egy-egy jogszabályalkotási folyamatra. Jó lenne, hogy ha olyan hatástanulmányok készülnek, amelyek hasznosak, használhatóak, de nem késleltetik a folyamatokat. Ami a munkadokumentumnak azt a kijelentését illeti, hogy a hatástanulmányok a lehetőséget kell biztosítani arra, hogy azok megakasszák az európai jogszabályalkotási folyamatot, hát ez, ezzel én nem értek egyet. Úgy gondolom, hogy itt a, az, hogy készül-e egy európai szintű jogszabály vagy sem, az egy politikai döntés kérdése, és nem, szab, és nem feltétlenül egy hatástanulmány kell, hogy ezt megmondja. a végrehajtással, implementációval kapcsolatos kérdéseket, fejtegetéseket a munkadokumentumban érdekesnek találom. Fontos, hogy eh, a fontos, hogy megszűnjenek azok a különbözőségek, amelyek a végrehajtásban mutatkoznak. Eh, ugyanakkor azt is fontosnak tartom, hogy a gold plating, tehát a túlszabályozásnak az esete, eh, tehát az, amikor ugye egy Európai Uniós jogszabályt eh, átültetnek a tagállami gyakorlatba, és a tagállamon múlik, hogy azt hogyan hajtják végre, akkor ugye különböző a tagállami kondícióktól függő eh, eredményei lesznek ennek ugye ez, ezzel foglalkozni kell. De szerintem nem helytálló az a megállapítás, hogy a tagállami végrehajtás az mindig gold platinget túlszabályozáshoz vezet. Tehát ezt esetről esetre meg kell vizsgálni. Abban egyet értek, minden esetre, hogy ez, ezzel foglalkozni kell. Van egy elképzelésem, amelyről eddig nem szóltam, és az elképzelés abban áll, hogy a bizottsági, tanácsi, parlamenti jogszabály alkotásban van egy bizonyos szándékunk, amelyek megvalósulnak a folyamat végén, adott esetben a bíróság ettől eltérő álláspontot foglal el, és akkor számunkra nehéz, és nekünk akkor nagyon sokszor nehéz felismernünk, hogy a bíróság által egy vitás ügyben adott értelmezése egy jogszabálynak mennyiben felel meg az eredeti jogszabályalkotói szándéknak. Tehát nagyon gyakran ezt látjuk. Azok a bíróságok, akik később aztán az általunk elfogadott jogszabályokat majd értelmezni fogják, vagy értelmezni kényszerülnek, azokat már a jogszabályalkotási munkába bele kellene vonni, hogy a jogszabályok helyes értelmezését elősegítsük. Tehát a jogszabály későbbi értelmezésénél fontos, hogy a jogszabály alkotó eredeti szándékát is figyelembe vegyék. Jó lenne, hogyha, e, jó lenne, hogyha az Európai Bíróságnak az ezzel kapcsolatos szerepéről is lenne néhány szó a jelentésben, de minden esetre köszönetet mondok, hogy ilyen sok e, érdekes szempontot e, említesz meg a munkadokumentumban a jogszabályalkotási munkával kapcsolatban. Remélem, hogy egy élénk vita alakul ebből majd ki, és mindannyian lehetőséget kapunk majd arra, hogy a különböző álláspontokat megjelenítsük. Um, there's no speaker from Aldi, oh, no there is speaker from Aldi. Dita over. Thank you, Dita. Dita, köszönöm szépen. Először is elnézést kérek Ulát Turnesztől, Úrturnesz részér nevében, akinek el kellett mennie, ezért az ő nevében fogok szólni. Először is köszönetet szeretném mondani a munkadokumentumért, és egyetért uh, a, annak fő csapásával. Látja, hogy jobb szabályozást kell elérni, és a felesleges adminisztratív terheket csökkenteni kell, ezt az egységes piac teszi meg, ami az, az Európai Uniós együttműködés gyümölcse, meg kell azonban erősítenünk a szabályozást, az erre vonatkozó szabályozásokat. Három konkrét javaslatra összpontosítana az első, a szubszidiás elve, a második a hatástanulmány, és harmadsorban a konzultációs folyamat az érintett felekkel. Itt hangsúlyozni kívánja a fórum hozzáadott értékét, amely egy új alulról, közelítő megközel, alulról közelítést, megközelítést eredményez. Úgy gondolja, hogy egy jobb, egységes piaci szabályozás szükséges ahhoz, hogy a növekedés és a munkahely teremtés visszatérjen Európába. Köszönöm szépen, és jó szerencsét kívánok. Olga, mondja az elnök, de mielőtt átadnám a szót, szeretném, hogyha a korábbi szakbizottsági elnök megnézné, hogy milyen arányban szerepelnek a nemek ebben a munkában. a Köszönöm szépen. Én is szeretnék egy-két gondolatot megosztani erről az anyagról, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkát. Természetesen nem akarjuk azt, hogy az üzleti e, szereplőket felbosszantsuk, nagyon értékelem a 35-ös pontot, ami a szabálysértési eljárásokra vonatkozik. A jogalkotás akkor jó, hogyha az ember bíróságra mehet és megvédheti saját jogait. Ezért úgy érzem, hogy nagyobb figyelmet kellene szánnunk a szabálysértési eljárásokra. Véleményem szerint a fogyasztói szervezeteket jobban be kellene vonni ebbe a folyamatba. Nem tudom, hogy az adatok helyesek-e, a szabálysértési eljárások általában két és fél évig tartanak az első bejelentéstől számítva. és hogyha megvizsgáljuk az előtte levő és utána következő időszakat, akkor a plusz 3-3 évvel kell számolni, ez pedig azt jelenti, hogy a tagállamok jogszabályai igazából nem felelnek meg az Európai Uniós jogszabályoknak. És ez hátrányos helyzetet idézhet elő. Tehát nagyon örülök ennek a gondolatnak, megérdemli a figyelmet. Köszönöm. Köszönöm. Egy-két megjegyzéssel élnék, hogyha megengedik. Egyre inkább aggaszt a jogalkotási folyamatot, meg, folyamatot követő időszak. Szerintem ez a munkadokumentum kiváló. Azt hallottuk, hogy az, azonban van még teendőnk. Ami a hatástanulmányt illeti, Tetszik az a koncepció, hogy ez egy élő dokumentum. A trialógusok során igazából nem látja az ember, hogy hogyan működik ez, hogyan, hogyan hat ez a piaci résztvevőkre. Egyrészt a tanács mondhatja azt, hogy ennek további költségei vannak, másrészt viszont mondhatják azt is, hogy ez megéri. Maga az a gondolat, hogy egy független értékelő testület egy végső ellenőrzést végezhetne, ez szerintem nagyon jó ötlet, meg kell vizsgálni azt, hogy milyen potenciális megoldásokról lehet szó, ennek mik a hatásai. Tehát szerintem ez az egész jogalkotási folyamatot nagy mértékben segíteni. Most például az utazási irányelv csomagról beszélünk, itt különböző piaci szereplők különböző javaslatokkal rukkolnak elő arra vonatkozóan, hogy a megfogalmazások hogyan érintik a fogyasztói jogokat és az üzleti modelleket. Nagyon-nagyon hasznos lenne néha, hogyha független szakértői szemek felülvizsgálnák ezt a dolgot. Tümelmans úr nagyon támogatta, amikor a CCC keretében azt mondtam, hogy egy végleges, független értékelésnek történnie kell, mielőtt végleg kezet rázunk egy alkura. Egyszerű azt mondani, hogy ez X-be kerül, Azonban, hogyha megszületett a, az alkú, megszületett a szerződés, akkor már nagyon nehéz változtatni rajta. Tehát még egyszer egy független és valóban független testületnek kellene ránéznia a megkötendő szerződésre és, és tájékoztatni bennünket. Aztán ami a szabványok kialakítását illeti. Egyrészt nagyon fontos az, hogy a fogyasztókat megnyugtassuk, azonban egyre több panasz érkezik hozzám arról, hogy a szabványokat kialakító testületekben nem mindig szerepelnek a piac szereplői vagy az érdekelt felek, aztán bizonyos érdekek manipulálják ezeket a testületeket, bizonyos protekcionista elvek érvényesülnek, mondjuk nagyobb cégek a kisebbekkel szemben van, vagy a világ egyik része a másikkal szemben. Tehát azt hiszem, hogy minél többet tehetünk a modern technológia kiaknázása érdekében, hogy átláthatóságot biztosítsunk a szabványok kialakításának folyamatában, az nagyon jó lenne, hiszen erre van szükség az érdekelt felek és a fogyasztók számára is um, átláthatóbbá kell tenni a helyzetet. Nem tudom, hogy kére szólt, egy kicsit késésben vagyunk. Nem. Azt hiszem, hogy az árnyékjelentés tevő külésén eleget beszéltünk erről, úgyhogy rendben köszönöm, Viki. Rendben, május 15-ig kell leadni a jelentéstervezetet, június 4-én fogunk legközelebb beszélni, és június 9-én a módosítókról. Köszönöm szépen, és végül az utolsó napi rendi pont. Következik. McClarkin asszonyt üdvözlöm, aki a nemek egyensúlyán csak lök egy kicsit a jelenlétével. Azért viccelődöm, mert az elmúlt egy órában csak hölgyek dolgoznak ebben a teremben. Nézzük, a PPP-k témája következik. Thank you, Viki. Köszönöm szépen, Viki. Nagyon örülök ennek a jelentésnek mert ez az egyik olyan jelentés azon kevesek közül, amelyekben egyetértenek a frakciók az eredeti szöveggel, tényleg nagyon sok módosítást tudunk támogatni, mert ezek még tovább erősítik az eredeti szöveget. Mi mindjárt meg vagyunk győződve arról, hogy a PPP nagyon jó eszköz lehet az európai cégek számára, hogy növekedést tudjanak serkenteni Európában. Egyébként úgy gondoljuk, hogy, az, hogy a PPP konstrukció a fejlődő világgal együttműködésben is hasznos lehet. A módosításoknak a nagy célja ezt célozza, de átláthatónak, meg kell lenniük ezeknek a szabályoknak, kis és közepes és nagy cégeknek azonos lehetőségeket kell biztosítani a partnerségekben való részvételre és a közbeszerzésekben való részvételre. Tehát mindezt támogatom, mindezeket a módosításokat támogatom. Ami a szavazati listát is illeti, itt három kompromisszumot javasolunk, ezt a többség egyébként támogatja a módosítások nélkül. Aztán egy szóbeli módosítást is szeretnék, a 37-est, egy módosítás célja, a megszövekezés megváltoztatása egy kicsit, de alapvetően jó ennek a módosításnak a lényege is, és remélem, hogy ezt a többség el fogja tudni fogadni miután nagyon kevés az idő, és nem sokára itt az ebédidő, ezért nem fogok most részletekbe bocsátkozni, és inkább megköszönöm mind az, árnyék, az összes árnyékjelentéstevőnek a munkáját, amiért módosításokat terjesztettek be. És az egyes kérdéseket esetlegesen a különböző módosításokkal kapcsolatban szívesen várom. Köszönöm. Now, the EPP shadow is direct néppárti árnyék jelentéstevő, Rozáti, esetleg bárki más. Nos, hát megint csak az esélyegyelőség jegyében folytassuk csak az új hagyományt. Rozáti urat fogom most helyettesíteni. Nem lehet most itt sajnos. És nagyon sajnálja is mindezt. De írt egy levelet, amelyben gondolatait kifejti. Szeretné megköszönni először is a jelentéstevő munkáját, és az ő véleménye szerint várja a további együttműködést, köszöni az együttműködést, mert egészen a mai napig nagyon nagy együttműködést tapasztaltam, ami a kompromisszumokat illeti, az általam beküldött módosítások, illetve kompromisszumok kielégítőek. Örülök annak a, azoknak a felvetéseknek, amelyeket olvashatunk ebben, és a PPP-k más országokban való működésével kapcsolatban is örül a lefektetetteknek. De azért vannak olyan gondolatok, amelyek nagyon fontosak frakciónk számára. Első szeretném hangsúlyozni, hogy szükséges azt hangsúlyozni, hogy leginkább a kis és középvállalkozások szenvedhetnek a kettes befkezdésben szereplő problémák miatt. A nagy cégeknek a technikai komplexitása, a hosszú távban való gondolkodás nem okoz olyan nagy nehézséget. A kkv azonban igen éppen ezért az Európai Parlamentnek támogatnia kellene az európai cégeknek a más országokban való részvételét PPV-ken keresztül, és támogatnia kéne, a, kéne az európai szakemberek mobilitását, illetve technikai és kutatási együttműködések kidolgozását más országokkal. Ez pedig cégeink számára fair, versenyképes szabályok kidolgozásán keresztül valósulhat meg, és a harmadik országokkal való együttműködés területén. És végül, de nem utolsó sorban, hogyha a PPP-ket a gazdasági növekedés eszközeként tekintjük, akár a belső piacon, akár azon kívül, akkor biztosítanunk kell azt, hogy a kávék, amelyek az európai gazdasági hálózat 99%-át alkotják, megfelelő információkkal rendelkezzenek, hogy könnyen részt tudjanak venni a PPP-kben. A biztos, bizottságnak tehát biztosítania kell azt, hogy az Európai Unió támogassa a KKV-kat az Európai Unión kívüli PPP-kben való részvételben. Csak néhány olyan módosítás van, amelyet beterjesztettem, és remélem, hogy a jelentéstevő és más kollégák is támogatni fogják ezt, hogy egy még kiegyensúlyozottabb véleményt tudjon írni a szakbizottságunk. Köszönöm. Maria Grappini. Maria Grappini. Köszönöm szépen. Szeretnék már most az elején köszönetet mondani Dita asszonynak. Minden fontos elemet figyelembe vett a dokumentumában. Amit én en, ezzel kapcsolatban elmondanék, az legfeljebb csak kiegészítheti a szöveget. Úgy gondolom, hogy a szövegben az igazán fontos elemnek annak kell lennie, kihangsúlyozzuk a kiegyensúlyozottságot, a és ebbe az irányba mennek az én javaslataim is. Nagyon örülök annak, hogy a 37-es pont esetében is jól megértettük egymást. Szeretném aláhúzni, hogy a 34. cikket még feltétlen szerettem volna teljesíteni, a listát teljesíteni. Szeretném tudni, hogy az Egyesült Államokkal kötendő egyezményt mennyiben tudjuk befolyásolni. Remélem, hogy a kollégák támogatni fogják ezt a javaslatomat. Aztán itt van a 11-es javaslat, ahol is az ilyen PPP konstrukciók életciklusával kapcsolatban teszek megállapításokat. Anélkül persze, hogy a versenyképességet befolyásolnánk. Ami a 30-as pontot illeti a kölcsönösséget, a kormányoknak a fontos, hogy a KKV-knak nyílt hozzáférése legyen az ilyen PPP konstrukciókhoz, és a kormány tisztességesen járnak el. Hogyan tudjuk a jogszabályok útján a KKV-k életét jobbá tenni. Vita asszonya kitűnő volt az együttműködésem. Köszönöm szépen ezt neki. Emma McClarkin. Uh, thank you, Chairman. I would... Köszönöm szépen. Én is szeretném még egyszer megköszönni a jelentéstevő munkáját, a nagyon kiegyensúlyozott uh, véleményét. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy uh, az intében az ICR-os kollégák véleménye az volt, hogy az Európai Uniós cégek minél inkább részt tudjanak venni a PPP-kben az EU-n kívül, és főként a feltörekvő országokban, fejlődő országokban. Nagyon sok módosítást is beterjesztettünk annak érdekében, hogy tovább erősítsük azt. Nagyon sok ugyanis a pozitív tapasztalatokat tükrözi a PPP projektek szempontjából. Meg vagyunk győződve arról, hogy a gazdasági növekedést a privát befektetések tudják ösztönözni a fejlődő országokban. Ezért olyan módosításokat terjesztettünk be, amelyek Propini asszonynal együtt a nemzetközi versenyre vonatkoznak, és azokra a problémákra, amelyeket a KKV-k a nemzetközi piacokon elszenvednek mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy akkor, amikor ezekkel az országokkal kereskedelmi öm, egyezményeket tárgyalunk, akkor ezekre a kérdésekre is odafigyeljünk. A privát befektetőket be kell vonni, és biztosítani kell őket arról, hogy biztonságos öm, környezetben és jogbiztonság mellett fognak befektetni ezekbe a projektekbe partnerországokban. Fontos tehát az átláthatóság, elszámoltathatóság, korrupció ellenes intézmények és a bíróságok függetlensége, tehát ezek a nagy problémák, amelyeket nekünk is támogatnunk kell ezeknek a megoldását. Nagyon örülünk annak, hogy együttműködhetünk a kollégákkal a módosítások megszövekezését, és egy koherens, erős véleményt szeretnénk átadni a illetékes szakbizottságnak. GUE Group the GUE. Shadow, which is in the Suba, but nobody's here from the GUE Group. Um, does anybody want to speak from the Commission? Bizottság? Köszönöm. Köszönöm szépen. A DG Trade-től érkeztem. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek ehhez a jelentéshez, és a szakbizottság munkáinak is. Köszönjük szépen, hogy az Európai Bizottság megközelítését tükrözi ez a vélemény is a nemzetközi tárgyalásaink során. Ezek fontos gazdasági kérdések, további lehetőségeket biztosítanak a PPP konstrukciókban való részvétel számára az európai cégeknek, főként a fejlődő világban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni mindenkinek a megjegyzéseit. Nagyon örülök annak, hogy azt láthatom, hogy alapvetően egyetértünk abban, hogy mi is kell ennek a fájlnak a fő üzenete legyen. Támogatom azokat a megjegyzéseket, amelyek a KKV-k szerepére vonatkoznak, a kölcsönösség kérdésére. Ez tényleg nagyon fontos, ezen sokat kell dolgoznunk, ezt ki kell emelnünk a szövegünkben is. Nincsen további megjegyzésem, csak várom a további együttműködési lehetőségeket az árnyékjelentéstevőkkel. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Nik- Nikola, köszönöm, hogy eljöttél. Nikola. Köszönöm, ugyan majdnem lezárjuk az ülést, de azért köszönöm, hogy eljöttél. Egyéb kérdések? Köszönöm szépen. Még egyszer köszönöm. Három órakor találkozunk itt, amikor a biztossal fogunk találkozni.